jelölő címke. Ez hozzájárult ahhoz, hogy átalakul a piac, az energiahatékony termékek aránya nőtt, most már a termékek többsége A jelölési, vagy annál jobb. És most szeretnénk átkategorizálni eh, a termékeket, hogy most valóban csak a legjobb termékek jussanak az, eh, vagy eh, legyenek az A kategóriában. Az energia címke egy nagyon fontos kommunikációs eszköz a fogyasztó és a kereskedő között. Ugyanis eh, jelenleg az A egyszerűen azt eh, fogalmazza meg, azt üzenni, amit mindenki megért, mindenki számára világos. És ezért ez egy nagyon jó kiinduló pont a kereskedők számára, hogyha el akarják mondani a fogyasztóknak, hogy milyen előnyökkel jár egy termék. Ez az a jelölés könnyen összehasonlítható, érthető jól, érthető a fogyasztók szemében. Kicsit aggódunk azonban amiatt, hogy a jövőben nagyon zavaros lesz a helyzet a az üzletekben, hogyha a bizottság javaslatát követjük, ugyanis ez azt jelenteni, hogy különböző termékeken más és más top címke lenne. Úgyhogy a fogyasztó mondjuk egy új mosógépet, mosogatógépet, vagy ha hűtőszekrénytől keres, és melyiket ajánlja a legenergiahatékonyabbat, akkor lehet, hogy azt fogják mondani, hogy mondjuk egy a egy A-40-et válaszon eh, az egyik márkánál egy A-20-at, a mélyhűtőnél egy másik márka esetében, vagy egy A-30-at. Tehát egyáltalán nem lesz világos a helyzet, mert a, eh, el fogja felejteni, hogy mit is keresett, mire ezt a sok információt eh, meghallja hogyha a fogyasztó elmegy vásárolni, már nem fogja tudni, hogy hogy találja meg azt, amit keres. És ez aggaszt minket, mert a leginkább energia hatékony terméket akarjuk, és azt akarjuk természetesen, hogy minél nagyobb, minél eh, nagyobb haszna legyen a gyártónak is, de sajnos, ha a fogyasztó nem találja meg ezt a legenergiahatékonyabb terméket, akkor ezt a célt nem tudjuk elérni. Hát halljuk azt az érvet, hogy lesz egy átmeneti időszak, ezt elég nehéz lesz megértetni a fogyasztókkal, és szeretném kihangsúlyozni, hogy még a nyitott rendszerben is kell, hogy legyen egy átmeneti időszak, hiszen a fogyasztók nem fogják tudni, hogy melyik időszakban, melyik termékre, melyik eh, címke eh, kerül majd rá, és eh, majd váltanak, márkát fognak váltani, mert nem tudják követni azt, hogy egy adott pillanatban melyik a legenergiahatékonyabb termék a piacon. Hogyha több mint hét kategória lesz az energia címkézésre, ugyanis több gazdasági szereplő azt javasolta, hogy azt javasolta, hogy a jelenlegi hét mellé még legyen egy plusz csúcs kategória, akkor figyelembe kell venni azt is, hogy az öko-design fokozatosan el fog tűnni, tehát a legkevésbé hatékony termékek el fognak tűnni, és ez egy kategória kiürül, ezért az A-tól G zárt rendszer tulajdonképpen már készen áll arra, hogy alkalmazzuk. Többször hallottuk azt, hogy hogyan lehet megoldani az átmeneti időszakot, és hogy a fogyasztók ezt meg fogják érteni. Azt hiszem, hogy most nem kívánunk sok kommentált fűzni a bizottság felméréséhez, mert még csak a nyers adatokat láttuk, de korábbi tanulmányok alapján azt mondhatjuk, hogy a bizottság felmérése nem erősíti meg a korábbi felmérések eredményeit. Például Ausztráliában hasonló volt a helyzet, mint Európában, ott is az egész címkézési rendszert át akarták alakítani, és azt mondták, hogy ez könnyű volt ezt megértetni a fogyasztókkal, hogy szükség van az új címkézési rendszerre, és a fogyasztók ezt nagyon jól megértették. Egy másik tanulmány szerint hogyha rá kerül egy időpont a címkére, azt is megértik a fogyasztók. Úgyhogy mi azt mondjuk, hogy tartsuk meg az A-tól G zárt rendszert, és az érvényességi dátumot tüntessük fel a címkén, hogy a fogyasztók biztosak lehessenek abban, melyik évben melyik energia címkeit alkalmazzák. Ahogyan Podimata asszony elmondta, készült Szent Gálemben egy tanulmány az a-20-at hasonlítottak össze az A-tól G-ig rendszerrel, és úgy tűnt, hogy a nagyon energiahatékony termékekbe inkább investálnak a fogyasztók, inkább fizetnek többet, hogyha az AG címke rendszer marad, és ez kevésbé van így az A-20-szal. Az A-40, A-60 kategóriák közötti különbséget nagyon nehezen értik meg ugyanis a fogyasztók. Visszatérve az Ausztrál tanulmányra, vagy felmérésre, Ausztráliában a fogyasztóknak jobban tetszett a lefelé történő, tehát a kategória csökkentés, mint az újabb kategóriák nyitása, mert így gyorsabban tudnak dönteni. És ne felejtsük el, hogy néhány másodpercig nézik csak a címkét a fogyasztók, és így próbálnak nagyon gyorsan döntést hozni, tehát minél tovább kell tanulmányozni a címkét ahhoz, hogy megértsék, annál kevésbé lesz hatékony ez a rendszer. Minél előbb megoldás kell, hogy ebből a padhelyzetből kikerüljünk, ugyanis az ökodizájnnal kapcsolatban is új intézkedések születnek meg. Mindenképpen üdvözöljük azt, hogy szülessen egy döntés a címkéről, a címke layoutjáról, és egyetemén az A-tól g címke melletti preferenciát mutatták a felmérések, és szeretnénk, hogy a keret irányelben is ezt megemlítenék. Jelenleg ugyanúgy, ahogy a hűtőszekrényeknél az A-20-ról született döntés májusban, biztosítanunk kell azt, hogy ne legyenek különböző címkék a piacon. Ezért üdvözölnénk azt, hogyha az A-tól G-ig címke lenne a jövőben alkalmazásra kerülő címke. Örömmel válaszolok a kérdésekre, és Nina Klemola kollégám, aki Podimat asszony bal oldalán ül, szintén örömmel válaszol kérdésekre. Herzlichen Dank, Frau Maurer, für diese auch... Köszönöm szépen Maurer asszonynak. Nyilvánvalóan különböző értékelések vannak, különböző következtetésekkel, de van egy harmadik vendégünk is, Erika Op, Hope asszony, remélem jól ejtem nevét, rögtön meg is adom a szót. Uh, good morning and... Jó napot kívánok én is, és köszönöm um, uh, Podimáta asszonynak és a bizottságnak, hogy itt lehetek ma, hogy a környezetvédelmi nem kormányzati szervek nevében szól, uh, szólhatok. Erika Hopp vagyok a CIN Europe nevében, az európai nem kormányzati szervekkel foglalkozik, és ha megengedik, bemutatom kollégámmal, két kollégámat a VFO-tól. A gazdasági és szociális kért célkitűzések nyilvánvalóan összefüggenek az energiacsökkentési programmal, innovációra és új berendezések piaci bevezetésére van szükség az energiacsökkentés érdekében. Minden, bármilyen címkét is választunk, fontos, hogy legyen egy áttekintő és nyomon követő, valamint értékelő rendszer arra a három évre vonatkozóan, amelyet, amelyben megállapodtunk, hogy ellenőrizhető lehessen, hogy a leghatékonyabbnak ítélt termékek valóban célba visznek -e minket. A környezeti nem kormányzati szervek mindig támaszkodtak a civil szervezetek és parlament munkájára, és megfelelő aktualizáló tárgyalásokat valóban a leghatékonyabb módszernek ítélik a rendszer namon követésére. Sokan mondták, hogy ezt korábbi felmérések is igazolták, a Szent Galleni tanulmányt is említették a következtetésekkel kapcsolatban. A bizottság véleménye úgy tűnik ettől némileg eltér, de erre kitérek még. Hadd hangsúlyozzam azt, hogy rengeteg előnye van az AG rendszernek, egyértelműen mutatja, hogyha rossz a termék. A célszerűség értelmében azonban az értékelésnek kedvező, keménynek és diszkriminatívnak kell lenni. Azért, hogy a gyenge termékek nehogy álként tűnhessenek fel, és nehogy azt a benyomást keltsék a fogyasztóban, hogy környezetbarát termék pedig nem az. Bármilyen skála, az AG skálán fontos, hogy ne legyen gyengébb, mint a korábbi hogy ezek a, az ágazat által korábban a szemben, hogy az új rendszer valóban valóban munkahelyvesztéshez vezete vagy sem, az egy teljesen más kérdés. Egyértelmű, hogy az átmeneti időszak a két címke között nehézségeket támaszt. Már az is mutatja ezt, hogy akár melyiket választjuk a három címke közül, a 50%-os hatékonysággal tudunk csak az átmeneti időszakban működni. A bizottság nyilvánvalóan dolgozik azon, hogy ezt a problémát megoldja, és minden felett szívesen bevannak a megoldás kidolgozásába. Az átmeneti időszakon kívül azonban az AG formátum volt, meg kell, hogy mondjuk a legkevésbé érthető. De ha megnézzük a korábbi ábrákat, igenis, akkor volt egy olyan értékelési szak, szakasz, amelyből kiderült, hogy a, az egyik legfontosabb visszajelzési pontként alkalmazott módszer amelynek része volt a megfelelő mér, mér, méretű címke kinyomtatása is, sokat segített. Az átmenet időszakban az A++ kategóriákat is bevezették, nagyon érdekes kategória, nem abszolút tisztességes, nem egyértelmű, mit jelent az A-hoz képest. Úgy gondolom, hogy a teszt tisztességét is meg kell vizsgálnunk, hogy mennyire fair. Az átmeneti időszakra vonatkozó beszámolók úgy tűnnek azonban különösen a bizottságiak részrehajlóak. Az átmenet a címkezési rendszer köz, rendszerek között mindig néhány hónapot fognak igénybe venni, és ez már a címke életciklusának kevesebb, mint 10 százaléka. Ez azt is jelenti, hogy a legtöbb fogyasztó nem biztos, hogy pont az átmenet időszakban fogja a termékeket vásárolni. Emellett azonban fontos, hogy mennyire átfogó a címke. Az első címke, amelyet a bizottság képviselője mutatott, a legjobb eredményeket érte el a felmérések szerint. A három opció közül a legnehezebben érthető azonban mégiscsak az A-tól G is, legalábbis én így értelmeztem. Az AG rendszerrel szemben a népszerűséget is felhozták. Én megkérdőjelezném, és a kérdésem az, hogy, hogy hogyan tették fel ezt a kérdést. Én nem igazán értettem. Egyértelműen a címkére kérdeztek rá a fogyasztóknál, vagy inkább a termékekre hiszen az, a kérdés úgy is értelmezhető, hogy az, a terméket kellett értékelniük. Összehasonlították-e az A és az a vagy A-40-et, vagy pedig a kategóriákat? Természetesen a leg csili osztályozás az, ami a legvonzóbb, de ez még nem fogja megváltoztatni a piacot. Így el is jutottam a záró megjegyzésemhez a felméréssel kapcsolatban. Nem tesztelték a nyílt végű skálának a gyengeségét, hogy az az A++ vagy az A-40. Ezért az emberek nem fogják tudni, hogy mi a piacon a legjobb minőség. Ha egy hűtőt szeretnék vásárolni, ami c és akkor legalábbis tudtam, hogy még van két kategóriám. De hogyha A-20 a címkeje, akkor nem igazán tudom, hogy meddig mehetek még a hatékonyságban hogyha a legjobb minőségű vásárlására ösztönözzük a vásárlókat, akkor egyszerű üzenet kell. Az, a ved az A jelölésűt, az egy egyszerű üzenet, de hogyha az A-40 nem annyira jó, igazából nem mond semmit a fogyasztónak. Megkértük a bizottságot arra, hogy ilyen kérdéseket is vegyenek fel a tesztbe, de ezt nem tette a bizottság meg. Szeretném, hogyha elfogadnák rövid összefoglalómat a bizottsági felmérésre, és azt is, hogyha a tagállamok véleményünket végig gondolnák. Bármilyen rendszert választanak, értékelési rendszerre had ismételjen meg, mindig szükség lesz. A környezeti civil szervezetek szempontjából fontos, hogy nem szabad hogy az ökodizájn folyamat és az ökodizájn intézkedések elhúzódjanak. Nagyon fontosak ezek. Bármilyen energia címke az, amit választanak, az ökodizájn intézkedéseknek valóban a piacon legrosszabbul teljesítő termékeket ki kell tudni iktatni. Sajnos azonban az a tendencia, hogy a két rendszert párhuzamosan kell működtetni, ezért a bizottság és a tagállamok az ökodizájn végrehajtási intézkedéseket nem akarják addig meghozni, amíg el nem dűn, el nem, meg nem oldódik a címke formájának kérdése. Rendkívül nagy energiafogyasztású termékek maradnak időközben a piacon az energiafogyasztás eh, CO2 csökkentésének 2020-ig való csökkentése így nem érhető el. Kérem, érjenek a, az energiacímkézés kérdésének végére, az ökodizájn folyamatnak egyébként nem fogunk tudni felelősen részt venni a folyamatban. Négy dolgot hangsúlyoznék a gazdasági célkitűzések és környezeti célkitűzések eléréséhez aktualizálni kell a termékek értékelését. Azaz, az energia címke fontos ebben. Egyértelmű üzenetre van szükség a fogyasztók felé, hogy melyik a leghatékonyabb termék és melyik a legrosszabb. Harmadik szint, kételkedünk abban, hogy a nyílt végű skálával ez elérhető. Negyedsorban pedig a bizottság felmérése nem tesztelte ezeket a gyengeségeket. Akármilyen címkét választunk, értékelni kell, ugye a puding próbája, ha megesszük, valamint nem szabad az ökocímkézési, az energia címkézésnek az ökodizájn folyamatot akadályoznia. Köszönöm szépen. Szívből köszönöm ezt a véleményt is. Most előttünk van tehát a különböző szempontokból alkotott vélemények, tények, és megbeszélhetjük a tényállást. Most adunk lehetőséget kérdésekre, állásfoglalásokra. Egy dolog azonban fontos. Az itt előadók által elmondottak nagyon fontosak a tárgyalásokban. De, mint mondtam, fontos, hogy eljussunk a végrehajtásig. Gyors eredményekre van szükség. A második dolog, amit nem vitatott a pódiumon senki, ha jól láttam, és a teremben sem, talán az az, hogy olyan címkére van szükség, amely hozzájárul ahhoz, hogy a polgárok elfogadják ezt, amely segíti azt, hogy a polgárok döntéseik végén gyorsan a jó megberendezéshez jussanak. A kérdés az az, hogy milyen címkével e, érhető ez ez. Itt valóban külön eltérnek a vélemények, eltérő eredményekre jutottak a felmérések is. Most kérem önöket, hogy mondják el véleményüket. Ha egyet értenek, akkor először azonban a svéd elnökségnek adnám meg, ha akarja, a szót, hogy mondja el hozzá véleményét. Nem kíván a svéd elnökség semmit mondani, na jó, akkor ezt is kipipálhatjuk, csak egy javaslat volt. Mert amúgy is három oldalú tárgyalás indul hamarosan. Nos, akkor kezdjük a hozzászólásokat. Brazína kollega. Děkuji za slovo a děkuji za e, zorganizování tohoto hearingu. Köszönöm szépen Először is azt, hogy megszervezték ezt a meghallgatást. Sok szempontból új információkat kaptunk. Az értékek skálájával kapcsolatban. Nos, vagy nyílt végű skálára, vagy zárt végű skálára van mód. A zárt végű AG skála jó kezdetnek jó volt, az egész rendszer elindításának. Én azonban a jelenlegi előadások alapján úgy látom, hogy a nyílt végű skála lenne a megfelelő, ahol A plusz jelentés is van, úgy, vagy jelölés is van. Sok érve van emellett. Nem tudom, hogy bárki vásárolta elektromos berendezést, háztartási gépet, aminek már ilyen jelölése volt. Én jártam elektronikai szaküzletben, és gyakorlati tapasztalatokat gyűjtöttem, szinte minden termék, ott már ájelölésű volt. Az egyetlen lehetőség tehát arra, hogy a különbséget lássuk, az a felfelé nyitott skála volt. Ez sokkal környezetbarátabb. Fácsióni új termékekről beszélt, amit a hamburgi vásáron mutattak be. Egy másik előadásban beszámoltak arról, hogy a, mi a véleményük az eladóknak, az A- jelölésekkel. Valóban ez zavaró lehet. De mi a helyzet az árskálával? Ott az áttermék jelölése mit jelent? Mit jelent a legújabb termékekhez képest, amik mondjuk a vásáron vannak? Mínusz 50 százalék? Akkor így kellene jelölni. Ez is még A lenne, de sokkal jobb lenne, hogyha már az A plusz és A plusz pluszt mondanánk az A mínusz helyett. Akkor sokkal egyszerűbb a választás. A sötét-zöld tehát egyértelmű jelölés. És a, az ökológiai szempontból élenjáró gyártók jelölése megfelelő lehet így. Biztos vagyok abban, hogy a zöldek és a civil szervezetek környezetvédő civil szervezetek nem utasít, nem preferálják az A plusz nyílt skálát, de úgy gondolom, hogy ez mégis környezetbarátabb és jobban érthető a fogyasztó szempontjából. Az EPP mail az A plusz nyílt skálát fogom bemutatni. Köszönöm szépen, Hol kolléganő. Köszönöm szépen, elnök úr. Csalódtam a bizottság beszámolójában. Alapvetően csalódtam, mert úgy gondolom, hogy megpróbálták a mögöttes politikát kvázi kihúzni. A képviselők politikai döntése világos volt. Az alapvető kérdés az az, hogy zárt végű rendszert akarunk-e, vagy sem. A képviselők a, szav, a parlamentben azt jelezték, hogy zárt skálát akarnak. Azért, mert végül is az a kérdés, hogy akarjuk-e, hogy az emberek tudják, hogy környezeti szempontból jó-e a, a termék vagy sem. Ez persze relatív, mert ami ma jó, öt év múlva már nem biztos, hogy jó a piacra újonnan behozott termékekhez képest. Ha elfogadjuk, hogy a környezetileg jó vagy rossz az egy relatív dolog, ami változik, akkor azt is garantálni kell, hogy az újraértékelés biztosított. Egyértelmű. A bizottság pedig, vannak akik nem ismerik el, de a bizottság mit tett? Tárgyalt az iparral, mégpedig azokkal, akik nem akarják a, az újraértékesítést, és azt pedig a választott képviselők úgy gondolják mind, hogy a, a címkézési rendszer előnyeinek maximális kihasználásához erre szükség van. Rossz kérdéseket tett tehát fel a bizottság, egy sor más kérdést lehetett volna feltenni az újraértékeléssel kapcsolatban, lehetett volna olyan opciókat, amikor a dátumot vagy a, a határidőket határozták meg, és jobban rá lehetett volna világítani a címkén a tényleges fogyasztása, hogy akkor, amikor összehasonlítanak két címkét, mondjuk mindkettő egy B-s címkét, B kategóriát, de jelölné, hogy mekkora a fogyasztás, akkor az már világosabb lenne. Egy sor hasznos opció lehetett volna a fogyasztó szempontjából, de a felmérés ezekre nem kérdezett rá. Ezen kívül úgy gondolom, hogy meglepő az is, lehet, hogy nem meglepő, mert a felmérést eleve így végezték, de rá kell mutatni, milyen ellentmondás van a nemzeti felmérések és a bizottsági felmérés között. A nemzeti felmérések sokkal egyenesebbek voltak, és megpróbáltak a legkönnyebben érthető megoldásra jutni, a fogyasztók által legjobban érthető megoldásra. Olyan kérdéseket kellett volna csak feltenni, amelyet a fogyasztók értenek. Azok, akik nem értették azonban a modellt, amire rákérdeztek, azok nem is foglalkoztak a, kérdése, a későbbi kérdésekkel, nem érdekelte őket, hogy milyen felmérés ez. Politikusként persze értjük ezt, hisz frusztrál az, hogyha nem értünk dolgot, de, dolgokat, mi sem, de azért a legtöbb ember mégiscsak a nagyon egyszerű üzeneteket érti meg, nem csak az európai energiahatékonyság szempontjából fontos ez, hanem a globális szinten is. Nagyon egyszerű címkének kell tehát megtartanunk, ha nem az, akkor azt kockáztatjuk, hogy kárba vész az összes előnye, a globális termékek viszonyítás, eh, eh, számára meghatározott viszonyítási alapoknak. Nagyon csalódott vagyok, hogy a felmérés tehát úgy végezték el, ahogy, és hogy az nem tükrözi a már meghozott alapvető politikai döntést. Köszönöm. Na. Susa Wagner, colega. Gracias, señor presidente. En primer lugar, yo quiero agradecer las exposiciones tan detenidas. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnék köszönetet mondani az előadóknak, akik ezeket a nagyon részletes előadásokat eh, bemutatták, amelyeknek a segítségével jobban beleláthatnám ennek a vitának a részleteibe. Elnézést kérek az előadóktól, illetve a képviselőktől is. De új képviselő vagyok, és nem nagyon ismerem az előzményeit ennek a folyamatnak. Hogy pontosan a tagállamok hogyan viszonyulnak ennek a kérdésnek a szabályozásához. Persze jobb lenne ismerni a tagállamok álláspontját. Úgyhogy jó lenne ennek ismeretében rész, egy rövid választ adni. Végül is a célunk az, hogy majd legyen egy egységes szabályozás Európában, és akkor a tagállamoknak nem marad mozgástere. Lange úr. Köszönöm, elnök úr. Kedves kollégák, azt is meg kellene kérdeznünk, hogy tulajdonképpen egy miért kívánatos egy nyitott skála. Az egyetlen indok, ami mellett szól számomra, az az, hogy az ipar el akarja kerülni azt, hogy legyenek olyan termékek, amelyek piros vagy sárga jelzést kapnak. Ugye most hallottuk, hogy már szinte minden termék zöld, az A kategóriában van azután, eh, hogyha lesz A++ vagy A-20 vagy mínusz 40, akkor minden termék zöld lesz, és akkor már semmi értelme, semmilyen skálának, ha előre lehet tudni, hogy minden termék zöld lesz. Ezért eh, nincs is tulajdonképpen alternatíva, eh, csak az a lehetőségünk van, hogy újra definiáljuk a hatékonysági kategóriákat, átdolgozzuk az egész rendszert, és ennek az lesz majd az eredménye, hogy megint lesznek olyan termékek, amelyeknek a jelzése zöld, de lesznek olyanok is, ahol sárga vagy piros a jelzés, és ezt őszintén meg kell mondani. A bizottság most ezt nem vizsgálja, de nem hiszem el, hogy ha azt kérdezzük egy fogyasztótól, hogy milyen címkét szeretne, akkor erre azt mondaná, hogy ilyet vagy olyat, hogyha ugyanakkor mellét emellé oda tennék azt a megállapítást is, hogy úgyis mindegyik zöld színű, hát akkor mi értelme van az egésznek. Legyünk bátrak, és egy új zárt rendszert vezessünk be és ennek lesznek iparpolitikai kihatása is, ugyanis akkor azokat a vállalatokat támogatjuk, amelyek tényleg igazi zöld termékeket gyártanak, és ezek versenyeznek majd a gyengébb, kevésbé energiahatékony termékekkel. Ezen az úton kell járnunk. Köszönöm, Madurell asszony. Señor presidente, yo muy brevemente, simplemente para felicitar. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék én is gyorsan gratulálni, és köszönetet mondani az előadóknak a nekünk bemutatott információkért. Podimata asszony különlegesen figyelemre méltó munkát végez. Munkája segítségével óriási e, energia megtakarításokat tudunk majd eszközölni. A csoportunk számára alapvető fontosságú, hogy elérjük a fogyasztói szervezeteket. A segítségükkel megismerhetjük, hogy pontosan mik az igazi szükségletek. És nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttek, és így ö, több részletet megismerhetünk e témában. Tisztelt Hólasszony! Szeretnék egy kérdést feltenni. Úgy gondolom, hogy a bizottság által elmondott információk nagyon hasznosak. Jól bemutatja, hogy mi a helyzet a címkék megértése területén. Azt hiszem, hogy jó lenne, hogyha az oktatás területén, az iskolákban is beszélnénk ezekről a címkékről. De az egész életpálya során informálni kell az embereket, tájékoztatni kell az embereket ezekről a címkékről. Ezt meg lehet tenni az eladókon keresztül, akik a fogyasztókkal vannak kapcsolatban. Ez egy fontos információ, az eladó felhívhatná a fogyasztónak a figyelmét ezekre a címkékre, ahol nagyon fontos információkat találhat. A fogyasztókat jól kell tájékoztatni. Most szeretném tudni, hogy a gyártók, illetve a fogyasztói szervezetek részéről milyen kezdeményezések léteznek a tájékoztatás területén lenne egy másik kérdésem is. Ezt a gyártókhoz és a fogyasztói szervezetekhez intézném. Nyilvánvaló, hogy a jelenlegi rendszert fel kell frissíteni. És a gyártók elgondolkodtak-e a felelősség kérdésén? Ki a felelős azért, hogy a megfelelő címkével kerül-e forgalomba a termék a gyártó vagy a forgalmazó. És mi a költség nyereségesség aránya? Ezekre a kérdésekre szeretnék választ kapni. Szindánk. Nagyon köszönöm. Charles Chichester a következő. Köszönöm, elnök úr. Többiekhez hasonlóan én is szeretnék gratulálni Podimáta asszonynak és a bizottságnak a meghallgatás megszervezéséért, és köszönöm mindenkinek a kis előadást. Én személyesen óvnék attól, hogy a közlekedési lámpa megoldást alkalmazzuk. Ez egy kicsit túl egyszerűsítené a dolgokat. Ez a piros, sárga, zöld erre való redukálása a vitának. A zárt lista, hogyha átalakítjuk, szerintem zavarokat okozna és visszaélésekre adna okot. Ez egy nagyon fontos megfontolás, amikor most megpróbáljuk tájékoztatni a fogyasztókat feljegyeztem azt, hogy a civil szervezetek kicsit gyanakvóan vizsgálják a bizottság felmérését. Most tudjuk, hogy a véleménykutatásokat tulajdonképpen maga a feltett kérdés befolyásolja, és sokszor a kérdéseket kellene átalakítani, a, ebben, hogy ilyen kérdések születtek, ugyanolyan vétkesek az NGO-k, mint a többiek. A bizottság felmérésének az eredményeképpen egy olyan válasz született, ami igazából nem hasznos az eredetileg előnyben részesített opció az AG szempontjából bár ez sem volt teljesen világos, és ez is esetleg félrevezető lehetne. Ezért nem meglepő, hogy nekem az A megközelítés tetszik a legjobban, mert szerintem így lehet a legjobban áthidalni ezt az átmeneti időszakot a jelenlegi és az új rendszer között, besorolási rendszer között nincs egyszerű megoldás, ez egy nagyon kemény dió, és Hópasszonynal egyetértek, valóban döntést kell hozni, hogy tovább mehessen ez a folyamat, hiszen kollégák, nagyon fontos, hogy az energiahatékonyság kapcsán biztató jelzéseket adjunk, hogy javulhasson a helyzet. És végül még egy megjegyzés. Időnként én is vettem ilyen termékeket, és utoljára, amikor így vásároltam, emlékszem, hogy két dologra gondoltam. Először is megnéztem ezt a skálát, hogy melyik a legenergiatékonyabb termék. Másik szempontom pedig az ár volt. Persze szeretném a legenergiatékonyabb terméket megvenni, ugyanakkor kevesebb pénzt is akarok költeni, úgyhogy mit azért ezeket a nüanszokat a fogyasztóértékítéletében szintén figyelembe kell venni és én is sürgetően kérem, hogy az A modellt válasszuk. Nagyon köszönöm. Zsadó úr. Merci, monsieur le président. Euh, köszönöm szépen, elnök úr. Több megjegyzésem is lenne, hogyha megengedi. Nem értem, hogy a bizottság miért fektet ekkora nagy hangsúlyt az átmeneti időszakra az AG rendszer átértékelése során? Az ö, ipar ö, képviselőit kívánják inkább ö, megnyugtatni, ez az érzésünk, nem pedig a folyamatot kívánják előmozdítani. Tehát, hogy átláthatóbbá kívánják tenni a rendszert, illetve meg kívánják könnyíteni a fogyasztók számára, hogy megértsék a címkét. Hiszen a célunk az, hogy a címkéket egyszerűbben megérthetővé tegyük, és segítsenek a fogyasztóknak a vásárlósban. Tehát a kérdésem a bizottsághoz az lenne, hogy miért kellett ekkora nagy hangsúlyt fektetni az átmeneti időszakra, és emiatt miért kellett szinte elvetni teljesen a zárt rendszert. Második megjegyzésem. Nem értjük a nyílt rendszerrel kapcsolatos kritikákat sem elég komoly ö, veszélyek ö, leselkednek ránk. Itt az Electro, Electrolux egyik ö, felmérését ö, olvashatjuk. Itt egy ö, itt van például egy, egy reklám, amiben egy mosógép A++ vagy AA, illetve A++ AB, a következő AB, aztán a e, negyedik termék AAA jelzéssel rendelkezik. Most hát ez a nyílt rendszernek az eredménye, és végső soron a fogyasztó teljesen elveszik a különböző jelölések között. Hát a bizottság azt mondta a bemutatójában, hogy a fogyasztók több mint e, 70%-a a zárt rendszert érdekesnek, jónak találja, de a következtetésben azt mondja, hogy végső soron elvetik a zárt rendszert, és inkább a nyitott mellett voksolnak. Szeretnénk tudni, hogy hogy jutottak erre a következtetésre. Azt mondta a bizottság, hogy egy egyeztetés lesz még, nézett egyeztetés. A jövőben szeretnénk tudni, hogy hogyan fog ez pontosan megvalósulni. A gumikkal, autógumikkal kapcsolatban is most egy besorolási átértékelés van folyamatban. Szeretnénk tudni, hogy ez pontosan hogy történt. a parlamentben most azt szeretnénk tudni, hogy mi a legegyszerűbb, a leghatékonyabb megoldás, és a parlamenten belül a többség az AG zárt lista mellett tette a voksát, úgyhogy emellett szeretnénk kiállni. Köszönöm az utolsó hozzászóló, Kancsián úr, remélem jól ejtettem ki. Köszönöm szépen, elnök úr. És köszönöm szépen az elvégzett munkájukat. Most hallok először előre a kérdésről. De azt hiszem, hogy azért mégiscsak szeretnék megosztani önökkel néhány gondolatot. Értem, hogy nagy erőfeszítéseket tettek annak érdekében, hogy elérjük a célkitűzést. Hogy egyszerűbb legyen a rendszer, átláthatóbb, ez a munkánknak a fő célja. De magának a fogyasztónak is van felelőssége a választásban. meg kell vizsgálnunk azt is, hogy mi történik a gyártás és a felhasználás közötti időszakban a termékkel, illetve hogy hogyan lehet napra készíteni a címkéket. Meg vagyok róla győződve, hogyha a fő célkitűzést tartjuk szem előtt, azaz az energiatakarékosságot, akkor fölfelé kell tekintenünk a gyártók és a, az eladók tehetnek ennek érdekében sokat. Nem szabad, hogy olyan helyzetbe hozzuk a fogyasztókat, ahol nem értik a rendszert, és nagyon bonyolult választásokat kell tenniük. Úgy gondolom, hogy el kellene érnünk azt, hogy ez a címkézés a lehető leghatékonyabb legyen, és a lehető legegyszerűbb modellt kell alkalmaznunk. Meglát, megnéztem ezt a három modellt, és láttam, hogy a fogyasztók 13%-a zárt rendszer mellett döntött, az A plusz mellett a fogyasztók 43%-a, és körülbelül 30% döntött az A mínuszos rendszer mellett. Nos, láttuk, hogy az árt rendszert kevésbé jól fogadták a fogyasztók. Nekem nagyon nehéz összefogni ezeket az információkat. Azt hiszem, hogy valami egyszerűbb rendszert kellene alkalmaznunk. Elnézést, Rüte elnök urat nem láttam, nem vettem észre az előbb. Köszönöm. Dánul folytatom, úgyhogy kérem, aki nem tud Dánul, az tegye fel a fejhallgatót. Nos, néhány évig dolgoztam a reklámiparban, és egy dolgot világosan kell látnunk. Ha termékeket akarunk eladni, eljutatni a fogyasztóhoz, akkor Mindenképpen egy dolgot meg kell tenni, oda kell figyelni a fogyasztóra. Mit akar a fogyasztó? nem jók az olyan megoldások, amelyek nem veszik figyelembe a fogyasztót. És ezért nagyon fontos, hogy meghallgatjuk a fogyasztókat is ezen a mostani eszmecserén, a meghallgatáson. Nagyon fontos, hogy lehetőleg egyszerűbb legyen a rendszer, és a kiinduló pont az legyen, amit már ismerünk és kételjességem nincsen a felől, hogy a jelenlegi rendszert kell megtartani, azaz az egyszerűséget meg kell őrizni. Most miután azt hallom, hogy a nyitott rendszer csak zavart okoz. Nos, fennáll a veszélye annak, hogy a fogyasztók teljesen máshogy fognak viselkedni, mint ahogyan mi szeretnénk. Kérdés az, hogy tényleg ennyire túl kell ezt bonyolítani. Nem lenne jobb egy egyszerű rendszer, egy egyszerű megoldás, egy teljesen egyszerű címke, amint szerepel egy évszám, és a bizottságnak az egész iparral együtt ki kellene dolgozni egy hosszú távú ütemezést, amikor is az évek során a minősítés egyre magasabb kategóriába mehet, felértékelődhet, tehát meg kell határozni, hogy milyen kritériumokat kell teljesíteni ahhoz, hogy valaki mm, a zöld kategóriába kerüljön, és akkor a gyártók is tudják, hogy mihez kell tartani magukat. Ha szerepel az évszáma címkén, az akkor mindig látja a gyártó azt, hogy melyik évből származik az adott besorolás, ez mikor történt. Talán ez a gyártóknak okozhat problémát, de szerintem nagyon fontos az, hogy ambiciózus célokat tűzzünk ki, és ugyanakkor a lehetőleg egyszerűbb maradjon a rendszer, a fogyasztónak tényleg könnyű legyen eligazodnia. És azt hiszem, hogy azt valamennyien látjuk, hogy mindenki energiahatékony, alacsony energiafogyasztású terméket akar vásárolni. Köszönöm, és a utolsó zászóló Tika asszony. Nagyon köszönöm, elnök úr. Mindenek előtt szeretnék köszönetet mondani Podimáta asszonynak um, a jelentésért, és azért, hogy kezdeményezte, megszervezte ezt a meghallgatást. Van néhány olyan ország, és itt nem csak az EU tagállamairól beszélek, amelyek a fogyasztás, a termékek megvásárlásának az segítése érdekében szubvenciókat is fizetnek. És nyilvánvaló, hogy olyan termékekre kell ilyen támogatást adni, amelyek eh, megfelelnek valamilyen energiahatékonysági minimum eh, standardnak követelmének. A címkével kapcsolatban fontos, hogy ez minél egyszerűbb legyen, érthető a fogyasztó számára, világos legyen, hogy milyen kritériumok alapján soroltak be valamilyen kategóriába egy terméket eh, hatékonyabb termék vásárlására kell biztatást adni a fogyasztónak. Miért? Azért, mert végső soron kevesebbe kerül majd az alacsonyabb energiafogyasztás miatt ennek a terméknek a használata, és a környezetet is így tudjuk kímélni. Azt hiszem, hogy a jelentés tevő ajánlását meg kell szívlenünk, és remélem, hogy egy olyan irányel fog megszületni, ami a az emberek érdekét szolgálja. Ugyanis, ha egy túl sok információt mutató, túl bonyolult rendszert vezetnénk be, ami túl sok kritériumnak próbál egyszerre megfelelni, ezért csak összezavarnánk a fogyasztót, és sokkal később érnénk el az energiahatékonysággal kapcsolatos céljainkat. Amiről Podimat asszony beszámolt, ez az új jogszabály, szorosan összefügg egy másik jogszabályal, amelynek a tárgya az épületek energiahatékonysága. Ezzel kapcsolatban is minimum normákat kell meghatározni, tehát milyen anyagokat szabad felhasználni az épületekben. Nagyon fontos, hogy a címke kapcsán is az egyszerűségre törekedjünk. Köszönöm szépen, ez volt éppen a meghallgatásunk célja. Most először is meghallgattuk a bizottságot, és azután tovább folytatjuk a vitát, az értékelést, és megnézzük, hogy mit kezdenek a fogyasztók ezzel az új besorolási rendszerrel. Van még egy kis időnk, ha nem is túl sok, minden itt az asztalnál ülőnek szeretnék lehetőséget adni arra, hogy válaszoljon a kérdésekre, vagy mondja el az álláspontját, elég sok kérdés hangzott el. Ha egyetértenek balról jobbra kezdjük, akkor Hope azt mondja, mindig nem tudom, hogy hogy kell kiejteni, Hope vagy Hope, igen, Hope. Jó, akkor Hope asszony. Meg kell tanulnom. Uh, uh, Köszönöm szépen az elnök úrnak. Hát menjek végig a kérdéseken gyorsan. Brezina úrnak mondanám, hogy mikor kerülnek be a skálára az új termékek, alapvetően minden egyes alkalommal, amikor aktualizálják a skálát, lesz egy új felső szint az új termékekre, és hát úgy gondolom, hogy az új termék az ugye mindig jobb, hogyha A, és akkor a többi termék már kevésbé lesz jó, B, C, D, stb. stb., amit még ott vagyunk, akár is lesz A plusz, vagy A plusz plusz, vagy a csillagoség. Paul asszony teljesen egyetértek minden megjegyzésével. Sajnos a bizottsági felmérés messze nem tökéletes, nagyon fontos kérdéseket nem tettek fel, amik eh, befolyásolták a termékek vásárlását, eh, amit pedig a címkének kellene elérnie. Lange úr, teljes mértékben egyetértünk azzal, hogy bármilyen szép a zöld, értelmét veszti, ha minden A jelölésében legalább, és az igazi teszt az az lenne, hogy mi a, a maximum, meddig lehet elmenni. A Maduel asszony elnézést a kiejtésemért egyben. Egyetértenénk azzal, hogy nagyon fontos, hogy a gyártókat is ö, ö, oktassák, de a fogyasztóknak is meg kell érteni a címke üzenetét és valóban az A címke lehet, hogy a legegyszerűbben eladható. És től magunktól is meg kell kérdezni, hogy mi lenne, hogyha nem legenergiahatékonyabb termékeket vásárolnánk. Csicseszter úr, a költség nyilvánvalóan szempont, ami az embereket befolyásolja, motivál az energiahatékony termékek vásárlásánál, de azért jelölni kell a rossz termékeket a bizottság pedig semmit nem mutatott arra vonatkozóan, hogy mi az a szint, ami alá nem mennének az emberek. Nagyon fontos, hogy a rossz terméket ne tüntessük jónak fel. A következő kérdés a konzultációra vonatkozott. Köszönöm szépen, hogy rá mutatott erre, mi is csalódottak voltunk. A képviselőnk valóban elment az érdeket felek konzultációs ülésére, és ott feltettük ezeket a kérdéseket, ugyanúgy, hogy például mi a, a skála maximuma, de nem vették figyelembe a kérdéseinket, sőt a, a végleges kérdői változatot sem látták, úgyhogy igazából csak egy irányú volt a konzultáció. A spanyol hozzászólás ugye a probléma megoldása volt, hogy felfelé hogy lehet menni. Nos, ez az új termékektől függ. És Rude úr valóban a fogyasztók feltehetően el tudják fogadni és megértik az átmenetet, az átállást, és ez a baj, hogy ahogy Hollasszony is mondja, nem volt túl sok opció, amit végig gondoltak volna. Köszönöm. Köszönöm. Következőként, mivel Johnsonnak el kellett mennie, el kell mennie, neki adom meg a szót, mielőtt el kell menni, tehát nehogy megfeledkezünk önről. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm az összes hozzászólást, megjegyzést. Az első dolog, amit eh, szeretnék elmondani, az az, hogy a bizottság nem határozott még egyáltalán erről a kérdésről. Eh, felmérésre, konzultációra és az eset végig gondolására kértek fel minket. Meg kell, hogy mondjam, hogy Hollasszony megjegyzései számunkra is csalódást okoztak őszintén próbáltuk meg két kérdést megválaszolni. Az egyik kérdés az volt, hogy a különböző címkék közül melyiket értik leginkább a fogyasztók. A számukra fontos, megértendő információk között. A második kérdés az az volt, hogy milyen megfontolásai vannak a fogyasztónak, amikor az egyik rendszerről a másikra átállunk, hogy az, hogy mit gondolnak, hogy az A-ból B lesz, vagy A++, vagy A-, vagy hogyan gondolják. És nagyon sok időt fordítottunk arra, hogy minden csoporttal a viszonyítási alapban meg tudjunk állapodni. Valóban nem tettünk fel olyan kérdéseket, amelyel azt nézhetnénk, hogy egy bizonyos döntés felé milyen rendszer manipulálja a fogyasztót. Mert véleményünk szerint a címke célja nem az, hogy manipuláljuk a fogyasztókat ilyen vagy olyan válaszra, választásra pedig a civil szervezetek közül, közötti kérdések között egyértelműen voltak olyanok, amelyek egyértelműen ezt célozták meg. Hogyan lehet olyan címkét összeállítani, amely manipulálja a fogyasztót, hogy egy bizonyos választás felé menjenek, ahelyett, hogy rájuk bíznánk a döntést. Például ez az ábra, ami most is itt van, egyértelműen ezt a célt sugalja. Hogy tegyük fel azt a kérdést, hogy melyek azok a címketípusok, az A++ átsorolás, vagy az A- az, amit leginkább értenek. Mely információval értik leginkább, hogy mi alapján választanak? A bizottság úgy véli, hogy ez a címke feladata, hogy ne befolyásoljuk a fogyasztót semmiféle választás felé. Mindennek tükrében a bizottság, a biztos még nem határozott ebben. És nagyon meglepő csalódást okoz számomra az, hogy most egy irányba kívánják terelni a bizottságot, hogy vagy az ágazat, vagy a fogyasztók, vagy bárki felé tereljék. Nem, mi olyan megoldást kívánunk találni, olyan kérdésekre próbálunk választ találni, amivel megtudjuk, hogy milyen információra van szükség a fogyasztónak. Ennek során három kérdést kell megvizsgáljunk. Az első, hogy a, a, címke, címkével, a címkén szereplő információval a fogyasztó megkapja-e azt a tájékoztatást, amivel intelligens döntést hozhat. Nos, ez a kérdés nem az a kérdés, hogy egy bizonyos gép, háztartási gép megvásárlása felé terelhetjük-e őt. Nem. A kérdés az az, hogy milyen információ szükséges az intelligens döntés meghozatalához. A másik kérdés pedig, hogy a, ösztönözzük -e ezzel a gyártókat, hogy fejleszék berendezéseiket. Harmadrészt pedig oly formában, amit a gyártók is elfogadnak. Most ez az a három kérdés, amire összpontosítanunk kell. Úgy tűnik, hogy a bizottság által végzett tanulmány jelentős információt ad és nem mondjuk egyáltalán azt, hogy ez a tanulmányok szent grálja, nem, a bizottság alaposan próbálja végig tanulmányozni az összes többi felmérést is, hogy megtudja, hogy hogyan lehet egy végleges javaslattal tanács és parlament elé állni. André, nem tudom, hogy hozzá kívánsz-e tenni bármit tények közül. Peut-être pour répondre à euh, certaines questions. Néhány kérdésre én is válaszolnék, amelyet közvetlenül a bizottságnak tettek fel, hogy miért fektettünk ekkora hangsúlyt az átmenetre? Most hát azért, mert ahogyan önök is látták, egy valódi világban élünk. Van már egy címke, ami létezik az üzletekben, úgyhogy bármit fogunk tenni, mindenképpen lesz egy átállási időszak, és ezt figyelembe kell venni. Persze remélhetjük azt is, hogy a jövőben tovább fog haladni az innováció az ipar területén, tehát további fejlődés lesz majd. Úgyhogy egyik vagy másik módon majd mindenképpen átállásra lett volna szükség, úgyhogy ezt mindenképpen figyelembe kellett vennünk. Láttunk egy számot, a fogyasztók 72%-a megértette a címkéket és ezeknek a személyeknek megmutattuk azt, hogy előbb-utóbb majd új címkék fognak bevezetésre kerülni, és egy idén A besorolású mosógép 2010-ben már C besorolású lesz. És itt már sokkal kevesebben a fogyasztók 14 vagy 25 százaléka támogatta ezt az új rendszert. a címkézési bizottságba az összes felet meghívtuk, leveleztünk egymással, bemutattuk az álláspontunkat. Talán nem minden érdekelt fél tudta elérni azt, amit akart. Szerettek volna másfajta kérdéseket feltenni. Sok olyan javaslat is érkezett, ami kicsit kellemetlenebb kérdés lett volna most az NGO-k kérésére kivettük a kérdőívből az árfaktort. Hiszen akkor nagy valószínűséggel még bonyolultabb választ kaptunk volna, másfajta választ kaptunk volna a fogyasztóktól, és olyan eredménye lett volna a kutatásnak, amivel igazániból nem tudtunk volna mit kezdeni beszéltünk még arról is, hogy mekkora betűvel legyenek szedve a kérdőívek, mekkora betűvel legyenek szedve a címkék. Beszéltünk arról is, hogy az interjú során fel kell hívni a fogyasztók figyelmét arra, hogy ez egy régi címke, illetve ez egy új címke. Lehet, hogy nem voltak elég világos a kérdéseink, nem tudom. És a, a gumik kérdésében. Most miért javasoltunk AG, besorol, AG címkét? Nos hát azért, mert a jelenlegi besorolás szerint az A besorolás eléréséhez olyan komoly feltételeknek kell megfelelni, hogy még pár évre van ahhoz szükség, hogy a gyártók tudjanak olyan kerekeket gyártani, amelyek ebbe a besorolásba kerüljenek. Tehát nem arról van szó, hogy később majd hogyan fogjuk ezt a besorolási rendszert átalakítani, egyelőre ott még nem tartunk, ez csak egy első rendszer. Volt még egy fontos kérdés. Szerintünk nagyon fontos az, hogy a fogyasztók vajon megértik-e a címkéket, vagy sem. Ez volt az a fő kérdés, amire mi a választ kerestük. Láttuk, hogy a, az emberek megértik azt, hogy mi a különbség az A és a B kategória között, de ennek ellenére nagyon gyakran rosszul választanak hogyha az AG rendszer úgy, ahogyan most létezik, jó lenne, akkor most nem ülnénk itt. Nagyon egyszerű lenne a helyzetünk. Sajnos új rendszerre van szükségünk, erre át kell ér- térnünk, az átmeneti időszak valószínűleg nem lesz könnyű, és ebben az átmeneti időszakban is segítenünk kell a fogyasztókat, hogy jó döntéseket tudjanak hozni. kérdőíveket, illetve a tanulmánynak az összes részletét el tudjuk juttatni a bizottság minden résztvevőjének, és így önök dönthetnek annak a helytállóságáról. Maurer asszony a következő. Thank you. Um, I just would do some, uh... Gyorsan két dolgot hadd mondjak el, hogy az A++ alternatívaként megoldaná-e a címke körüli vitát. Tudjuk a fogyasztási felmérésekből, hogy az A fölötti osztályokat kevésbé értik az A-nál, tehát az A++-t. Úgy gondolom, hogy azért fontos lenne alternatívaként beszélni erről, nem szabad az áll fölé újul ö, osztályokat felvenni, ha a technológia azt nem igényli, mert az A A++ és A++ kategória már rendelkezik mondjuk hűtőgépekkel, de üres a B meg a C, akkor semmi értelme ennek a fogyasztó szeméből, a szempontjából. Olyan, tehát technológiailag is szükség kell hogy legyen az új osztályokra, ez az egyik dolog. A másik pedig, hogy az A plusz osztálynál nem szabad azt, hogy most akkor a pluszok végtelen száma kerüljön rá, mert a fogyasztók akkor már nem is látják. Háromnál több plusz jelet nem is érzékelnek. Újra meg újra tehát, ha elérjük a skála végét, felül kell vizsgálni, mert hogyha a hét osztálynál több van, akkor a piac már túlzottan szerteágazó, és a, a fogyasztók nem tudnak a legjobb közül választani. A második megjegyzés az a, a fogyasztókra vonatkozott, hogy hogyan értették a bizottság felmérését. Hogy az ágét a fogyasztók nem értenék. Hadd mondjam azt, hogy a C-osztály, a régi C-osztályos frigider és az új C-osztályos az, amit megmutattunk, és itt különböző energiahatékonyságot mutattak, és a fogyasztók 59%-a az energiahatékonyabbat megtalálta. De hát további részletek egyelőre nem állnak rendelkezésre, még nincs itt az ideje annak, hogy értékeltük volna a felmérés teljes mértékben. Klemula asszony is szeretett volna mondani még valamit, de nagyon kell figyeljünk az időre. Köszönöm. A feltett kérdésekre válaszolva néhány közül, hogy a fogyasztószervezetek hogyan képezik a kiskereskedőket, hiszen nekik speciális szerepük van a rendszerben. Teljes mértékben így van ez. A fogyasztói szervezetek eh, feladata a fogyasztók tájékoztatása, és ezzel az új eh, javaslattal, az új rendszerrel persze ez nehezé válik, mert eh, folyamatosan naponta kellene aktualizálni az ismereteinket, a különböző márkák leghatékonyabb termékeiről, és ugyanez vonatkozik a kiskereskedőkre is. Az AGK, AG skála például az, amit a francia és a brit kiskereskedői szervezetek támogattak, pontosan azért, mert egyéb esetben óriási forrásokat kellene az ismeretek aktualizálására fordítani. Volt egy kérdés, hogy tárgyaltunk, konzultáltunk-e fogyasztói szervezeteket. Tényleg egyetértek a, a civil szervezeteket képviselő kollégákkal. A, konzultáltak velünk a, a kérdői előkészítésének kezdeti szakaszában. Sajnos sok ö, megfontolásunkat nem vettek figyelembe Úgyhogy újra meg kellene néznünk majd, hogy az új adatokkal, a végleges kérdőivel mi a helyzet. És volt egy kérdés a költségekről is. A kiskereskedőknek, gyártóknak milyen költségei merülnének ezzel kapcsolatban fel. Persze a kiskereskedelem nevében nehéz itt bármit mondani, az azonban világos, hogy a világos címke az egyértelmű, sokkal fontosabb, mint az, hogy milyen terhe van annak, hogy a címkéket újra meg újra át kell írni a boltokban. Az aktualizálás sokkal költségesebb, mint az újra címkézés. Azt amúgy is elvégzik az értékesítés során. De ezt a két dolgot nyilvánvalóan össze kell hasonlítanunk. Köszönöm. Köszönöm én is, Fálcsóni úr. Köszönöm, elnök úr. Talán, hogyha most a vitát hallgatjuk, akkor az ember arra gondolhat, hogy az ágazat más véleményen lenne mint a fogyasztók. De azért az első dolog, amit minden marketing kurzuson tanítanak, az az, hogy a fogyasztó a császár. És pontosan ez az ágazat mutat, útmutatója, alapelve, a fogyasztó a császár. Hogyan lehet mindezt tényekre lefordítani? Csak olyan tényekkel, amelyek, csak olyan kijelentésekkel, amelyek tényekre alapulnak. Nagyon sok véleményt hallottak, hallottam például nem értik a fogyasztók a, 20, a 2020-as célokat, a fogyasztók megértik az ágét, az új rendszer összezavarja a fogyasztókat. De hol van az az adat, amely ezeket a feltételeket bizonyítja? Ez az egyetlen olyan megjegyzés, amit most mondok, olyan döntést hozzanak, kérem önöket, amelyek tényekre alapulnak. Köszönöm szépen. Köszönöm én, és záró megjegyzéseket Polimáta asszony mondhatja el. Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, όπως καταλάβατε είναι Köszönöm szépen, elnök úr! Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves kollégák! Ugyanazt önök is látják, nagyon nehéz következtetéseket levonni az elhangzott vita vitából. Ismerjük az érintett feleknek az érveit, ezeket már régen is ismertük, de van azért egy új elem itt a vitában, ez pedig a bizottságnak a tanulmánya. André Brizaer úr bemutatta ennek a tanulmánynak az eredményeit, de még nem láttuk a tanulmány eredményének a részleteit, illetve magát a kérdőívet sem, úgyhogy nincsen komplet képünk magáról a tanulmányról. A bizottság tanulmánya követ, különböző következtetésekre jut. Számos tekintetben a bizottság tanulmányának a következtetései különböznek más tanulmányok, nemzeti szinten elvégzett egyetemi, egyetemek által végzett tanulmányok eredményeitől. Szeretném azonban emlékeztetni önöket egy dologra. Számos kolléga ö, azt fejezte ki, hogy nem igazán ö, megfelelőnek tartja a bizottság által alkalmazott módszertant. Nos, hát ö, múlt áprilisban mindenféle tanulmány elvégzése nélkül megpróbáltuk módosítani az energia rendszert. És nyitó, fölülről nyitott A-20, A-40 százalékos rendszert vezettünk be a televíziók, illetve a frigiderek tekintetében. Sokaknak voltak azonban ellenvetéseik. És ezen mostani ö, tanulmánynak a célja az volt, hogy megpróbáljuk megtalálni azt, hogy mit, mit tetszik jobban a fogyasztóknak, anélkül, hogy mi ebbe beleszólnánk. Nos, az Európai Parlamentnek semmilyen érdeke nem fűződik az egyik vagy a másik rendszer választásához. Most, ami számunkra igazán fontos, ezt már elmondtam az elején is, az az, hogy az energia címkézés hatékony legyen. Az elmúlt években nagyon jól működött ez a rendszer. Az Európai Parlament garantálni kívánja azt, hogy a jövőben ez a címkézési rendszer továbbra is hasznosan működjön. Az energia címkéket meg kell érteniük, fel kell ismerniük az Európai Unió állampolgárainak, bárhol is éljenek. Az új tagállamokban, ugyanúgy, mint a régi tagállamokban is. A legelesettebbeknek, a legszegényebbeknek is meg kell érteniük ezt a rendszert. Az energia címkézés nem a legképzettebbeknek szól csupán, nem a legtanultabbaknak, hanem ez egy olyan, rend, olyan rendszer, egy olyan eszköz, amelynek segítségével megerősíthetjük a kohéziót az Európai Unió területén, és egy, egyenlőséget biztosíthatunk az Európai Unió minden tagállamának az energiahatékonyság területén. Köszönöm szépen, hogy eljöttek, köszönöm szépen, hogy elmondták a véleményüket. És remélem, hogy sikerül majd a lehető legjobb megoldást találnunk, hogy olyan választást fogunk hozni, amely megfelel a korunk kihívásainak. Köszönöm. Én is csatlakozom, köszönetet mondok minden vendégnek, különösen az előadónak, Podimáta asszonynak. Nagyon sok munkát végeztek eddig, de még van munka, ami hátra maradt. Ezzel az ülés ezt, részét, ezt a részét lezárjuk, két-három perc szünet múltán folytatjuk a második részt.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 Hölgyeim és uraim, hogyha megengedik, akkor most félbe szakítjuk ezeket a nagyon fontos beszélgetéseket, és aki még beszélgetni akar, az vagy kérem, hogy kint folytassa ezt, vagy halassza el egy kicsit, mert most itt van egy vendégünk, megérkezett. Valamennyiünk nevében szeretettel köszöntöm az Európai Innovációs és Technológiai Intézet eh, igazgató tanácsának az elnökét, Martin Schurmans, nem tudom, hogy kell kiejteni pontosan, eh, Van Nisztelrooy kollega nyilván tudja, Schurmans eh, úr nevét kiejteni. Köszönöm, hogy eljött, és nagyon izgatottak vagyunk, kíváncsian várjuk, hogy elmondja nekünk, mi is történik az EIT-nél. Itt nagyon intenzíven vitatkoztunk arról, hogy mikor és hogyan kerüljön sor erre a beszélgetésre. Önnel itt nagyon sokan érdeklődve hallgatják, hogy Sürmanc úr milyen, miről tud beszámolni. Köszönöm szépen, Elnök úr, jó reggelt kívánhatok még azt hiszem, és remélem, hogy jól hallanak. Nagy öröm és megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek és beszámoltok arról, hol is tart az intézet ügye. Gondolom, hogy elég sok az új képviselő ebben a szakbizottságban. Talán így van értelme annak, hogy röviden eh, arról is beszélek, mi az EIT, és eh, mivé vált a mai napig. Nos, hogy mi is az EIT? Tulajdonképpen nagyon egyszerű dologról van szó, katalizátorként kell, hogy működjön egy fokozatos változási folyamatban, amikor is átalakul az EU innovációs kapacitása és hatása. Egy hogy legyek nagyon nyílt és direkt. Itt, amikor kapacitásról beszélünk, az Európai Parlament, Tanács, az Európai Unió megpróbálja növelni az innovációs kapacitást. Az EIT elsősorban az innováció hatására koncentrál. Mi szeretnénk megvalósítani a dolgokat, és majd kitérek arra a következőkben, hogy mit szeretnénk megvalósítani. 2008. március 11-én alakult meg az EIT, az Európai Bizottság döntése kapcsán. Ez egy független közösségi szervezet. Azt hiszem, mi vagyunk talán az első ilyen független intézmény függetlenség azt jelenti, hogy egy, egyrészt függetlenek a döntésektől, a bizottság döntéseitől, viszont elszámoltathatók vagyunk, és remélem, hogy így fogunk mindig eljárni. Van, ami nagyon különleges dolgot, ha nem csak meg, mert ilyet nem gyakran láttak európai programokban, mi foglalkozunk a tudásháromszög mind a három elemével, tehát az oktatással, és van természetesen a felső oktatással, a kutatással, és többnyire ezt innovációnak hívják, de én szívesebben hívom ezt biznisznek, üzleti gazdasági tevékenységnek, vagy majd később ezt még pontosítom. A svéd elnökség alatt Jöteborgban nemrég volt egy konferencia, és valaki megkérdezte tőlem, hogy a három közül melyik a legfontosabb. És azt mondtam, hogy hát milyen kérdés ez, ugyanolyan fontos, mint a három. És a fő kérdés az, hölgyeim és uraim, valamennyiünknek látnunk kell azt, és ezt ki kell hangsúlyoznunk, hogy az innováció nem a vállalatoknak kezdődik, nem csak az oktatásnál, a kutatásnál, hanem bárhol az innovációs lánc bármelyik pontján kezdődhet, és ezért inkább hálóról szoktam beszélni. Tehát a tudás háromszög mindegyik eleme ugyanolyan fontos, és hogyha az egyik rosszul működik, akkor baj van. Nagyon fontos számunkra, és ez is egyfajta mandátum, amit kaptunk. Szeretünk nagyon könnyű struktúrában dolgozni. Én magam 37 évig dolgoztam a Philips elektronikai részlegénél, és pontosan tudom, hogy nagyon fontos, hogy egyszerűen és könnyű struktúrában dolgozzunk. Két elemünk van ebben a struktúrában, van az EIT igazgató tanács, hát kicsit nagyobb, mint amit szerettem volna, de ezért nagyon jó 18 fős ez a testület, és van Budapesten egy központunk. Ez tehát a szerkezet, és az év végén kezdjük a munkát. Egyébként meg kell említeni azt, hogy múlt héten vagy néhány héttel ezelőtt eh, levontunk azt a következtetést, hogy Gérard Denezel eh, lesz az EIT igazgatója. Úgyhogy most már a munkatársak is ott vannak helyben a központunkban. A második eleme a struktúrának eh, a működéssel függ össze, ami szintén egyszerű lesz, csak két-három tudás innovációs közösséggel foglalkozunk, és ezeket 2009. decemberéig kijelöljük. Nagyon kevés pénzről van szó, 309 millióról jelenleg, de erre a szempontra majd később visszatérek, mert ennek a programnak a kapcsán máshogy kívánunk eljárni, mint korábban más programoknál. Beszéljünk egy kicsit arról, hogy mik a legfontosabb elveink a munkánk során, ugyanis a kicsit szokatlanul működünk. Először is valóban a leadershipre, a vezető szerepre helyezzük a hangsúlyt. Azért mondom ezt el, mert hát lássuk be, végül is tavaly szeptember óta működünk tulajdonképpen, és akkor szembesültünk azzal a feladattal, hogy a kikeket 2010 elejétől már indítani kell. Normál esetben erre nem lenne lehetőség, tekintettel a körülményekre. A board elfogadta azt, hogy vállaljunk fel ezt a vezető szerepet, és gyors, valóban ilyen gyorsan lépjünk előre. Szeretnénk egyszerűen végezni a munkánkat. Erre hogy mondjak egy példát sokakat meglep az, a bizottságot érdekes mert az szintén meglepte, hogy csak kilenc oldal volt a megbízásunk, a feladatunk, és ennek nagyon sok értelme van, mert ezek így a feladatok eh, valóban elvégezhetők eh, és megvalósíthatók. A másik dolog, mit tudunk megtenni, Obá, úgy gondoljuk már sokan, hogy Obamától származik ez a képesek vagyunk, megtehetjük, de hát ez már sokkal régebben felelhető a nyugati világban. Tehát nagyon jó, fel, tegyük fel a kérdéseket, nézzük meg, hol vannak az akadályok, tudunk-e ezt vagy azt más, hogy tudunk-e máshogy dolgozni és majd az igazgató tanár a kikekkel kapcsán. Fontos, hogy egy olyan szellemiség uralkodjon, hogy igen, igenis meg tudjuk tenni, igenis cselekedni fogunk, és igenis meg lesz ennek az eredménye. Ez no, hát nem automatikusan és nem jellemzően az, ahogyan az ilyen szervezetek működnek, sok, sokszor sok hűhó semmiért alapon nem születik eredmény. A hatásokra szeretnénk koncentrálni, és már említettem, hogy megvizsgáljuk eh, azt, hogy hogyan lehet az egész eh, széles társadalomra nézve pozitív eredményeket elhozni, eh, elérni, munkahelyeket teremteni, és már ma is foglalkozunk a legfontosabb európai vagy globális kihívásokkal, a fenntartható energia, a klímaváltozás és a jövő informatikai társadalma. Ezek ez alapvetően a tudás és innovációs közösségek a kikek számára a legfontosabb témák. Még egy nagyon fontos komponens az, hogy az EIT ugye a hatással arra az eredményre koncentrál. És tisztában vagyunk azzal, hogy az Európai Bizottságnál nagyon sok más tevékenység is zajlik, keretprogramok, közös technológiai kezdeményezések, stb. A mi programunkat nem lehetne megvalósítani a létező többi programmal, illetve a program nélkül, és ezért nekünk ennél többre van szükség a nemzeti, a tagállami tevékenységre a kutatás és az innováció kapcsán. Hol tartunk most? 2008. szeptember 15-én kezdtünk dolgozni, a pályázati kiírásokat a kikekre 2009. augusztus 27-én zártuk le, tehát a kiválasztása döntésre az első két-három kik esetében decemberbe kerül sor. Ez borzasztó gyors a folyamat. Az első két vagy három kiket már 2009. decemberében kiválasztjuk. A célunk az hogy háromat sikerüljön, de ha nem sikerül, akkor legalább kettőt, mert a minőség a maga legfontosabb számunkra. Azután a kikek egy 7 éves egyszerű keretszerződéssel dolgoznak, majd ez 2010 második negyedévében születik majd meg, és szeretnénk itt is nyilván felgyorsítani a folyamatokat. Így néz ki az ütemterv, és tulajdonképpen nagyon ígéretes. Kicsit Beszéljünk most valami másról. Az innováció Európában. Gondolom, itt önök előtt nem kell sok mindent magyaráznom, hiszen önök szakértők. Az innováció kapcsán elkezdünk nagyon lemaradni a világban. Kínáról, Indiáról, Dél-Amerikáról, az Egyesült Államokról beszélek. És hogyha ezt látjuk, akkor elég érdekes lehetőség van Európában? Igen, persze van. Én csak szeretnék néhányat megemlíteni, amelyek az elmúlt hónapokban tulajdonképpen nyáron merültek fel. És miután ezeket nagyon szeretem, hogy beszéljek néhány percig ezekről a lehetőségekről. Az első a commons, amiről talán nem hallottak, hogy mondjak egy példát. Ez valami olyan dolog, ami nagyon népszerűvé vált, és néhány év múlva itt az Európai Parlamentben is már fogják önök is használni az elektronikus papírt. Hogyha az Egyesült Államokban valaki ma akar elektronikus papírt eh, előállítani, ezt nem lehetne az Egyesült Államokban megtenni. Miért nem? Megnézhetjük az elektronikus papír mindegyik elemét, vagy papírterületi készülék bármelyik elemét, a képernyőt, vagy bármit, és ezeket Kínában, Koreában, Indiában és ezekben az országokban készül a design. Tehát egy teljes gyártó platform, ezt hívjuk Commonsnak, ami ez nem létezik már Európában, és az Egyesült Államokban sem, tehát nincs egy olyan hely, ahol egy valami új donságnak a minden elemét egy helyen lehetne legyártani. Ha megnézzük az ellátási láncot, ugye, hogy ez nem borzasztó hosszúvá vált a cégek kihelyezik eh, Kínába, Manilába, mit tudom én, hova a tevékenységük eh, fontos részeit, és most azt látjuk, elnök úr, hogy az energia egyre drágább, eh, mindezt megszenvedi az éghajlat, és ha őszinték akarunk lenni, az üzleti világ a szállítás, lánccal kapcsolatos számítások is megváltoznak. Azt mondják a cégek, hogy ha az egész lánc itt lehet Európában, akkor megcsinálom. Nincs ok mindig arra, hogy elmenjünk Mexikóba vagy Manilába. Talán nem mixünk rá, hogy Mexikó évekig szóba se jött az USA számára. Ma az amerikai gyártó cégek megint azt tervezik, hogy kihelyezik a tevékenységet Mexikóba. Egy érdekes lehetőség, ezt meg kellene vizsgálni, még akkor is, hogy Antwerpen vagy Rotterdam vagy a többi kikötő borzasztóan zsúfolt, azért ezeken gondolkozni kell. A harmadik dolog valami borzasztó triviális dolog. Beszélünk az energiáról, a demográfiáról, a környezetről, és hát az elnök nagyon jól tudja, ezek nagyon fontos kérdések az egész társadalom számára lehetőségeket jelent mindez. De miután az elmúlt tíz év mondjuk felét Kínában töltöttem, ezek a fickók sokkal gyorsabbak. Úgyhogy itt vannak lehetőségek némi feltételekkel. Ma Kína egy széntüzelésű erőművet épít minden hónapban. Tehát vitathatatlanul, hogy Kína vezető a szén tüzelési erőművek technológiai tekintetében. Még az egyetlen olyan ország, amelyik negyedik generációs atomerőművekkel már kísérletezik. Kína. Hol van az egyetlen olyan cég, amelyben a villanyautók már működnek, sőt, Sankhajban és Pekingben már nagyon sok elektronikus akut is gyártanak, amin fele tölteni a villanyautókat. Ők már csinálják, mi még nem. Ez nagyon fájdalmas üzenet, úgyhogy jobb, hogyha begyorsítunk, és látjuk, hogy a tömeges innovatív fejlesztés kulcsfontosságú Európa számára. Megyünk tovább. Beszéljünk arról, hogy lehet erősíteni az innovációt. Ennek két eleme van, az egyik a kapacitás. Kapacitás számomra nagyon fontos. Itt van így ez a gyönyörű Lisszaboni agenda vagy terv, hogy két százalékról akartunk tízre jutni, még mindig leragadtunk a két százaléknál, sőt, még az alatt vagyunk, ha pontosak akarunk lenni. Vannak olyan országok, amik sokkal jobban teljesítenek, Izrael, Svédország eh, például. Úgyhogy még elég hosszú utál előttünk, de mind a nemzeti kormányok, mind az európai kormányzat kell, hogy végezze a dolgát nem ez van a középpontban, de számolunk arra azzal, hogy ez meg fog történni, tehát a GDP 2 vagy 3 százalékát fogják majd az államok költeni a kutatásra és fejlesztésre. Mi a tudás által kiváltott hatásokra fókuszálunk és új vállalkozások, új munkahelyek létrehozása, az emberek képzése, szociális, társadalmi hatások, fenntartató energia, klímaváltozás és a jövőbeni információs és kommunikációs társadalom létrehozása, ezek a kulcsszavak. A kikekre majd később fog visszatérni, de már most elmondhatom, hogyha itt előre lépünk, akkor itt hatalmas változások lesznek, jobban képzett emberek, új vállalatok, vállalkozások. ha mindezt nem tesszük meg, akkor persze mindez nem lesz, és, és a klímaváltozást sem tudjuk kézben tartani. Mit kérünk? Először is nagyon fontos számunkra, és azt hiszem ezt már korábban is elmondtam, egy teljes innovációs hálóra van szükség a felsőoktatást, az innovációs kutatást meg kell újítani. Ez valamennyi számára nyilvánvalóan nagy kihívás, de ezt meg kell tenni, mert az innováció nem áll meg a határon, az innováció az egész láncon végig akar futni. És még egy kínai példát hagy mondjak, hogy elég sokat, sok időt töltöttem ebben az országban. Tíz, Hat évvel ezelőtt egy biológiai orvosi iskolát hoztuk létre, és az első három évben mi finanszíroztuk a tevékenységet. Valakik nem szerezték meg a mastert, viszont egy üzleti vállalkozást nyitottak, mikor elhagyták ezt az iskolát, hogy befejezték az iskolát. Ez olyasmi, teljesen új dolog, amit Európában is be kellene vezetnünk. Azután a következő dolog, azt hiszem, hogy egy olyan fogalom, amit az emberek sokszor félreértenek, több helyen lakni. Mit jelent ez? Az innovációs lánc egy jelentős részét egy központba helyezzük el. Ez általában egy transnacionális központ, ahol több vállalat működik együtt, nemzetközi cégek, de ezt így összesűrítjük egy központba, ahol az emberek itt tudnak egymással beszélni, és a tudás um, áramlik az emberek között, hiszen ott együtt dolgozik uh, kutató, műszaki ember, egyetemi hallgató vagy professzor, uh, technikus, mindenki. És ez nagyon fontos. Miért? Állandóan arról beszélünk, hogy építsünk hálózatokat itt Európában, és folyton hálózatokat építünk. Nos, Európában Egyetlen egy hálózat sem fog végleges jó eredményt hozni, aminek van hatása az oktatásra, vagy a vállalatokra nézve is. Ez nem egy szép üzenet, de erről én meg vagyok győződve. Ugyanis ha megnézzük a nyugati világot, hogy hol vannak a központjai az innovációnak, ugye Boston, az Egyesült Államokban, ezt persze én is éltem ott, és tudom, hogy ez fantasztikus. Azután Kínában, Shanghai, Peking, Indiában, Bangalore egy új ilyen innovációs központ. Most nem azt akarom mondani, hogy most válaszunk ki Európában egy helyet, és legyen az, ez a központ, de azt mondom, hogy a legjobbakat próbáljuk meg összevonni egy ilyen kolokációs központtá, és ez legyen azután e, a e, vezető. A folyamatokról már beszéltem, ezt most átugorhatom, a kendúról is beszéltem, hogy mi az, amit megtehetünk, menjünk tovább. Van itt egy érdekes dolog ha megengedi elnök úr, akkor ennél egy kicsit hosszasabban időznék. Hogyha megnézzük azt, hogy hogyan dolgozunk ma Európában. Ugye nagyon sok minden egy ellenőrzött környezetben történik, ami rendben van. De hogyha az innovációt erősíteni akarjuk, akkor az ellenőrzött környezet felől egy olyan környezet felé kell elmennünk, ami több mindenre tesz minket képessé. És a kihívásunk az, hogy megteremtsük az egyensúlyt, a megfelelő e, felelősséggel számoltathatóság, ami mellett persze kitartunk, illetve amellett, hogy a kikekben dolgozókat is, és minden munkatársunkat képesítjük arra, hogy azért túllépjenek ennek az árt környezetnek a korlátain. És van még egy fontos elem, a fontos vezetők, kutatóközpontok, egyetemek részvétele ezekben a programokban. Ez nem egy partvonalon kívüli focizgatás lesz. Igenis, Európában megvannak a kiválóságok. És ha valaki most még nem kiváló, de a kiknek a tagja, akkor van -e, lesz lehetőség arra, hogy kiválóvá váljon. A tudás és innovációs közösségek, a kikek tehát bizonyára érthető most, hogy mi az alapvető cél. A kérdés az az, hogy hogyan akarjuk ezeket a közösségeket kiépíteni. Nagyon érdekes megbeszélés volt eh, Genfben, az OECD-ben, és természetesen az innovációval kapcsolatban az OECD már korábbi jelentéseket írt, hogy mit kell tenni, milyen elemek fontosak. Ha az innováció különböző elemeit összeadjuk, akkor ezekben, ezekből a mellesleg nagyon jó ele, e, elemzésekből, akkor legalább 100-200 elemet kapunk. Egyetlen egy ágazat sem végzi ilyen formában az innovációt meg kell találni, hogy mi az a létfontosságú terület, amivel foglalkozni akarunk, és akkor ebből kiindulni, és remélhetőleg ezzel tudjuk megfordítani a dolgokat. Nos, mi is ezt tettük. Viszont ehhez az üzleti életben, vagy hogyha e, e, ilyen területeken vagyunk, akkor min a tudás innovációs közösség mindhárom komponenséhez hozzáférés kell. Kutatás, oktatás és az ágazat. Ennek alapján vizsgáltuk meg, melyek a legfontosabb kihívások. Látni kell persze, hogy a tudásinnovációs közösségek egyfajta állatorvosi lónak is tekinthetők kísérletnek. Olyan kísérletnek, elnök úr, amelyet mi és önök az ITRE egyszerűen nem hagyhat, hogy megbukjon. Nyilván megkérdezték, hogy mivel kívánják még Európában ezt biztosítani, a sikert biztosítani. Jelenleg nagyon kevés ilyen eredményorientált, hatásorientált cselekvés van. Nagyon sok elemre vissza lehet még majd térni. A tudás háromszög tesztje, a Tudás Innováció Közösség egy együttműködő partnerség, jogi és pénzügyi struktúra, nemzetközi és tematikus értelemben konvergens partnerek között. De talán értik már, hogy mi is a lényege. Kik a kik partnerek? Tulajdonképpen a teljes tudás háromszögben résztvevő szereplők a társhelyszínek, mondtam, hogy alapvetően az innovációs web. Ha diákokra van például szükség, vagy a diákok, a professzorok, a vállalkozókkal kell, hogy tárgyaljanak, akkor ugye nem engem kell egy hálózattal meg eh, keresni egy 500 km hosszú hálózattal, nem, hanem bármikor a hálózat bármelyik pontján el lehet indulni. Még tehát e, a teljesítendő területek, új üzlete, vállalkozások teremtése, a vállalkozó szellem oktatása, fejlesztése, munkahely teremtése és a legfontosabb célpontok. Most az új vállalkozások teremtése, a az, mivel az ágazatok, az ipar is benne vannak ebben a háromszögben, ez, ez, emiatt ez nagyon fontos. És persze, hogy más a helyzet, hogyha éghajlatról vagy energiáról beszélünk, vagy az információs és kommunikációs technológia jövőjéről, de mégis az ágazat, az ipar részvétel ebben fontos. Fontos az is, hogy gyakran a vállalkozások is nyújjan nehezen tudnak csak a meglévő vállalatok, ágazatok számára új üzleteket, új vállalatokat teremteni. Ebben kell nekünk segíteni. A második dolog, amit talán ö, észrevettek, hogy egyszerre csak most az oktatásra figyelek, a vállalkozó szellemre. Nos, hölgyeim és uraim, van oktatás Európában. Fantasztikus a felsőoktatási rendszerünk és úgy gondolom, hogy nagyon sok szempontból ez mindennel állja a versenyt. Mégis. Elsősorban foglalkoztatásra irányul a képzés, és ritkán arra, hogy valaki vállalkozóvá váljon. Ritkán van képzés a vállalkozók számára, hogy hogyan legyen valaki vállalkozó. Persze lehet mondani, hogy ezt nem is lehet oktatni. Pedig szerintem ez téves felfogás. Egyszerűen nem igaz. Az embereknek megvan az eleve elrendeltetett lehetősége arra, hogy különböző lehetőségek közül válasszon, és a vállalkozás vállalkozó szellemmel kapcsolatban sokkal többet kell tegyünk. A, ennek eh, elfogadása nélkül az egész program és a kik is zsákutcába kerül. Nézzük meg mik a legfontosabb kihívások. Az első a kiválóság. És a hatást most egy kicsit más dimenzióba lehetett eh, helyezni ezzel. Európában gyakran um, világszinten beszélünk, a világszintű kiválóságról beszélünk, tehát hogy kiválónak legyünk a világszinten. A kérdés persze az, hogy mihez viszonyítunk, és a, erre már gyakran csend a válasz. Európában kiváló tevékenységeink vannak, de amit még nem sikerült, az az, hogy ezeket oly formában fűzzük össze, hogy valóban világszínvonalúvá váljunk. A második pedig nyilván a felsőoktatás folyamatban lévő változásaihoz, fejlődéséhez hozzá kell járulnunk, és katalizátorként kell segíteni a tanmenetek és az oktatási és tanulási módszerek fejlesztését. Kínát sok szempontból lehet példaként említeni, de a tanulás, tanítás, illetve a, a, a munka közben való, a munkán való tanulás nem annyira jó Európában. Lehet, hogy Kínától sokkal jobban tanulhatunk ebből. A vállalkozásokról már beszéltem, a vállalkozói szellemről, és emellett természetesen ott van, hogy a vállalkozói szellemet teljes mértékben ki kell aknáznunk. Ami van a kis, kis és közepes vállalatok, a kezdők és vállalatok, és a, az üzleti vállalkozás elindításának teljes felfogását. Ha körbenézünk Európában, és meg a világon is, és látjuk, hogy egyre több információs technológiai cég jelenik meg. Hogyha megnézzük a legjobbakat, a legjobb 500-at, és azt mondjuk, hogy tételezzük fel, hogy a legjobb 100 néhány évente megváltozik. És tényleg az elmúlt években valóban látszik, hogy olyan 3-4 évente van váltás közöttük vajon az új cégek között, akik bekerülnek a, a legjobb száz közé, azok közül vajon hány európai? Nagyon kevés. És ez is azt mutatja, hogy új üzleti modellekre van szükség. Nem vagyunk kreatívak, hogyha valaki új, különleges dolgot akar elindítani. Technikai, nem technikai kutatás és technológiai fejlesztés valóban foglalkozik, ezzel, bizonyára nem mond önmagában itt sokat, de hadd mondjam egy példával el, mit értek ezen. Ha tárgyalunk Európában az emberekkel, akkor gyakran hangzik el, hogy hm. nagyon invenciózusak vagyunk. Akkor miért kell még mindig az innovációval foglalkozni. Nos, a feltalálásnak semmi köze az innovációhoz. A feltalálás csak az egyik módja annak, hogy eljussunk oda. A kínaiak a, a költségcsökkentő innovációval, öm, utánzás, másolás innovációval válnak világvezetővé. Van innováció az e-, beszállítói láncban is mind-mind, minden elemet figyelembe kell vegyünk. De ehhez fontos az alapkutatás, az innováció a meglévő technológia alapján szintén fontos. Említettem már, hogy nagyon jó lehetőségeink, képességeink vannak Európában, nagyon jó a kutatási központ, a technológia központok szuperek, erős az ipar, az ágazat. Az egyetlen dolog, ami fontos, hogy ezeket össze kell hozni, és transnacionális központokat kell kialakítani, amelyek Európa egésze számára lehetőségeket tesznek, hiszen végül is ez egy európai akció. Az úgynevezett kollokációs központokról már beszéltem, valószínűleg ez a legnehezebb, bár nagyon fontos kérdés a kikek létrehozásában. Láttuk korábbi tárgyalásokban is, hogy az embereknek nagyon nagy problémája van e területen. Megpróbálunk persze serületén, de meg vagyok abszolút győződve arról, hölgyeim és uraim, és nagyon sok ö, iparban működő barátom ugyanezt mondja, hogy a tudás, a technológia, ami papír alapú, azt el lehet felejteni. Az egyszerűen nem működik már. Megvan tehát a tudásunk, és hagyni kell, hogy az emberekkel áramoljon ez. Természetesen nagyon fontos, hogy diákokat vigyünk be a vállalatokba. Ez a legfontosabb. Az IPR szintén nagyon érdekes dolog. Az európai közösségben néha azt várják, hogy mi oldjuk meg Európa IP problémáját. Ennek persze sok értelme nincsen, hiszen mi alapvetően olyan csoport vagyok, amely lehetőségeket biztosít, és nem annyira megoldást az európai IPR számára. De igenis, tudunk azért tenni, hogy motiváló legyen az IPR elképzelés politika Európában és azon kívül is. Vajon ez azt jelenti, hogy Európának változnia kell, jó lenne, hogyha lenne IPR, jó lenne, persze. Nos, azért ezek olyan kérdések, amelyekre nem mi adjuk meg a választ, mert akkor évekre lekötnénk az energiát, és nem lenne eredménye. Végül pedig, hölgyeim és uraim, bízom abban, hogy nem látható már Európában az innováció. Kínai és amerikai vállalkozókkal tárgyalva azt mondják, hogy igenis vissza kell állítani Európa innovatív, innovációs és nemzetközi szerepét. Ez volt tehát a lista, de ezen kívül van még néhány konkrét dolog is. Ha eredményeket akarunk, hölgyeim és uraim, akkor a vezérigazgató típusú vezetésre van szükség, a CEO típusú vezetésre, és ez egy nagyon érdekes állítás egy üzleti terv alapján fontos, hogy meg tudjuk határozni a lépéseket. Az üzleti terv mellett fontos tehát, hogy azt nyomon is tudjuk követni. És olyan célirányos beruházásokat eszközöljünk, amelyek megfelelően segítik a cél elérését nyomon követett üzleti terv az azt jelenti, hogy felelősségek is vannak, ellenőrzés van. Ez mind valóban meg is van. Mégis, amit ezzel az állítással üzenünk, az az, hogy új vállalkozásokat kell teremtenünk mindezzel. Ez a két elem a kulcs. Ha meddig jutottunk el? Eddig egy húsz kék javaslat jött be. Ezeket most egy szakértői bizottság válogatja, és mint mondtam, a végleges döntés a hónap végére lesz. Mi lesz ez után? Ezzel kapcsolatban visszatérnek arra, amit az elején mondtam. Bizonyos mértékig ez egy kísérlet. Nem szabad, én úgy gondolom, hogy ez megbukjon, de mégiscsak kísérlet. És egy kísérletnél, fizikusként tudom, az ember mindig is eljut oda, hogy konszolidálódjon és tanuljon abból, amit elvégzett. Úgyhogy mi magunk is, amint csinálunk valamit, tanulni fogunk abból, hogy mi volt az, amit jól tettünk, mi az, amit rosszul, és hogy hogyan tudunk még jobbak lenni. A második elem az európai innováció, amely létezik. De a teljesítményorientációnak a kultúrája még nem elég erős Európában. Különösen nem a meglévő ágazatokon túl. Ez az innovatív web, ez az innovatív háló sokkal több komponenssel működik. Még a kutatási központok is a legfantasztikusabb innovációval is eredményt kell, hogy hozzanak. Erre fogunk központosítani. Kommunikációs technológiával, a kiemelkedő teljesítmény elismerésével, a vállalkozói an akadémiával. Ez mellesleg, ez utóbbi, és elnézést kérek, a kifejezését nem lett volna szabad alkalmazni, de már itt van. Hadd mondjam el, hogy a Vállalkozó Szellem Akadémiája mi az? Ez nem iskola és egy nem új felsőoktatási intézmény. Egyszerűen arra gondoltunk, hogy kell, hogy legyen egy csoport, amelyben mindenki kiváló európai vagy Európán kívüli, kívüli vállalkozó. Olyanok, akik a kolokációs központokban segíthetik a fiatal vállalkozókat a helyi támogatáson túl, hogy gyorsabban fejlődhessenek. Az új tanmenetű oktatásokról is beszéltünk eh, nyilvánvalóan. Az EIT címké, vagy címzé, címzésű em, tanúsít oklevelekre és diplomákra szeretnénk átállni. De ez azért fontos, hölgyeim és uraim, mert eh, figyelembe kell venni azokat a csoportokat, oktatókat vagy diákokat, akik ezeket a gondolatokat kialakították. Az EIT nem jelent azonos feltételeket mindenkinek. Ez egy olyan próbálkozás, amelyel megtalálható az európai legjobb helyszín, össze hozható, és egészen más tempójú fejlődés biztosítható így. Vannak olyan helyek, amelyek kiválóak lesznek, vannak, amelyek kevésbé válnak e folyamat során kiválóvá. De a vállalkozások megteremtésével még sok dolgunk van. Van egy dolog azonban, amit külön kiemelnék, amiről még szándékosan nem szóltam. Ez pedig az egész finanszírozása. Nagyon érdekes, Amit az EIT elhatározott, az a következő. A kékeket csak 25%-os szintig finanszírozza. Még egyszer megismételem. A kékektől tehát azt várjuk, hogy négyszeres legyen a, a saját rész. Miért? Ez szokatlan. Miért? Így. Hogyha részt akar valaki ebben venni, akkor az jó, remek, de mutassa meg, hogy elkötelezett is. És én nem hiszem, hogy valaki elkötelezett lehet akkor, hogyha a felét a költségeknek megkapja. Úgyhogy a 25%-os támogatás az pontosan elég, és igazából sikerült is meggyőznöm mindenki mást erről. Honnan jöjjön a többi rész? Magától értetődő. A résztvevőknek saját forrásokat kell behozni nemzeti, regionális programokból. Úgyhogy további kérdés. De mindezzel már össze is áll a 309 millió. És innovációs közösségről beszélünk, melynek mérete 50 és 100 millió euró évente. ha valami világszínvonalat akar az ember csinálni, akkor nyilvánvalóan összehasonlításra van szükség, és pontozásra. Ez azonban a legjózanabb és legbonyolultabb dolog Európában. Ugye az ember elmegy Párizsba, az OECD-hez, megnézi az Eiffel-tornyot, megvacsorázik, és a végén jön egy hatalmas dokumentum csomaga a, az összehasonlításokról, viszonyítási alapokról és a pontozásról aminek a végén semmi haszna nem lesz. Természetesen ezt az információt felhasználjuk, de nagyon egyszerű, fókuszált pontozó rendszert akarunk, amely segíti a kikeket. Már most egy részével elkészültünk, de még várjuk, hogy a kikek is elmondják véleményüket. Végül pedig az EIT programját és a e, kékek programját próbáljuk a jövőre összeállítani. Nyilvánvalóan más szereplőkkel együtt kell ezt megtenni. Olyanokkal, akik az európai szervezetek, a nemzetközi közösség résztvevői. Ezzel tulajdonképpen az utolsó ábráimhoz értem el. Tehát segítjük a meglévő ágazatokat, új vállalatokat és beszállító láncokat építünk ki, munkahelyet teremtünk, fejlesztjük a felsőoktatást, és jobban oktatjuk az embereket, ez a, a legfontosabb elem, ezek a legfontosabb elemek. És feltéve, ha ha felismerjük és elfogadjuk a kihívásokat, ha Európában már nagyon jók vagyunk abban, hogy vitázzunk, és de most végre fogadjuk el a kihívásokat, és tegyünk valamit. Hiszek abban, hogy a vállalkozói szellem az szinte a ragasztó eleme ennek az innovatív állónak. Fontos. Tanulunk a sikerekből és bukásokból, és időt hagyunk a kikeknek, hogy világszínvonalúvá nőjék ki magukat. Egészen 12 évet, ma, ma 12 évet is, végül pedig új kikeket kell a jövőre, a jövő szempontjából is megtalálni, és cselekszünk és teljesítünk. Ugye beszéltünk arról, hogy meg tudjuk tenni. Akkor tegyük. Tenni az azt jelenti, hogy cselekszünk. És a cselekvés eredményeképpen teljesíteni kell valamit. Ez lehet, hogy különleges vagy konkrét, de a körülöttünk lévő országok stílusa ez. Kína, India. Beszéltem a kínai EIT-kről. Volt egy úr, aki azt mondta, hogy mik a legfontosabb pontok, mekkora pénzt kell beleraknom, mit kapok érte, mikor kezdünk, és mikor jönnek az eredmények. Bár mi, az EIT és a kikek is így gondolkoznánk. Ähm, köszönöm szépen. Nagyon érdekes volt, világos, egyértelmű. Már rengeteg hozzászólás van. Cavallio, Cavallio kollega. Thank you very much, President and the President of the Board of the Köszönöm szépen, elnök úr, és az EIT igazgatójának is köszönöm. Nagyon érdekes kezdeményezés az EIT, és nagyon örömmel látom, hogy nehéz kezdetet követően most a dolgok már mennek hatékonyan a maguk medrében. Három apró kérdésem van. Az EIT mi, miben más hasonló intézményektől? Nyilván a tartalmát tekintve a célkitűzések európai politikák mentén kerülnek meghatározásra, így a parlament a tanács célkitűzései alapján is. Ennek alapján hogyan illeszkedik az EIT az új innovációs stratégiába, amelyet a bizottság terjeszt be? Azt olvastam, elolvastam a csomagot, és meg kell, hogy mondjam, hogy aggódom, mert az EIT-t az innovációs csomagban nem találtam megfelelő mértékben. Hogyan gondolja, hogy az európai innovációs politikába illeszkednek mégis a csomagba? A másik pedig a háza következő bizottság útmutatóit hallgatta meg a közelmunkban. Igen, ambiciózus ez a program, például az új európai ipari stratégia, amely innovációra alapul a mezőgazdaság számára is, ambiciózus célok vannak, sokkal inkább tudásalapú mezőgazdaságról beszélnek. Véleménye szerint hogyan tud az EIT e politikai célkitűzésekhez e, ezekben részt venni. Végül pedig az EUT egyfajta világítótorony projekt. világítótorony hatása van, amely ugyan csökkentett forrásokkal működik, de ami fontos, hogy egyéb intézmények, egyetemek lemásolhatják a modellt és modernizálhatják, megreformálhatják működésüket hasonló formában, vagy akár jobb formában. Mit tervez az EIT? Hogyan tudja ezt a fajta katalizáló hatást erősíteni? Köszönöm. Kollégi Hát Csimákész úr. Nem kérdést szeretnék feltenni, hanem inkább kommentálnám az elhangzottakat. Az EIT kicsit olyan, mint a kis gyermekünk. Nagyon gyorsan valósítottuk meg a kiinduló gondolatot, hiszen Barózó bizottság elnöke azt hiszem 2005. januárjában beszélt először erről, és 2008-ban ez már itt volt előttünk az asztalon, szorosan együttműködött a parlament a bizottsággal és a tanácssal is. És valóban nagyon lelkesít az, hogy mi lett ebből az ötletből. Ezt őszintén el kell mondanunk, hiszen mi, mint jogalkotók, csak a keretfeltételeket tudjuk megteremteni, ezeket kitölteni önnek kell. És hagyd el, hogy mi imponált nekem különösen, és ezt most büszkén mondom. Az, hogy ez a stratégiai megközelítés, miben vagyunk mi itt európaiak erősek, és mivel tudjuk kompenzálni a gyenge pontjainkat. Ez egyfajta, ebben tükröződik egy európai patriotizmus, és ez a jó dolog, ez eddig hiányzott. A nemzeti kormányainknál ez természetesen tetten érhető, de az EU ezt nem jellemezte. Nagyon vegyes itt a kutatási, fejlesztési klíma, környezet, és nagyon fontos, hogy stratégiát lássunk. Emlélezhet nekünk, hogy mik ezek a commonsok, egy, nem szabad, hogy elveszítsük a termelési lánc bizonyos részeit, hanem ezeket innovatívabbá kell tenni. Ezt csak gratulálni tudok. Másodszorban örülök annak, hogy nem túl tágan definiálták az innovációt, hanem úgy nézték, hogy mi az, ami új vállalkozásokat generál, amiből pénz lesz, nyereség azt hiszem, hogy a kutatás általában azt jelenti, hogy a tudásba investálunk, és tudást építünk fel. Az innovációnak pont a fordítotja ebből a tudásból, hogyan csinálunk pénzt, hogyan tudunk új vállalkozásokat, márukat, termékeket, szolgáltatásokat előállítani. Ez a jó megközelítés, és csak gratulálni tudok ahhoz is, hogy ilyen gyorsan megcsinálták ezt. Nem értek egyet a kolléganővel, hogy voltak kezdeti nehézségek. Szerintem pont minden nagyon jól ment, és ehhez csak gratulálni tudok önnek. Az utolsó szlájdon volt valamit felírtam magamnak, ez egy kérdés volt, de ön tulajdonképpen már válaszolt is erre. A harmadik kik valóban az egészséggel és az, a táplálkozással foglalkozzon. Ez ugyanis egy más helyzetbe hoz minket, európaiakat. Nekünk más az etikai alapállásunk. Itt beszéltünk eh, tegnap az Alzheimer kutatásról, és eh, lehet, hogy ez egy olyan dolog, amivel foglalkozhatnának. Különösen azt kell látnunk, hogy szorosan kapcsolódik a táplálkozás és az egészség egymáshoz, és e, az Európai Parlamentnek van egy bizottság, a STOA, ennek van egy tanulmány, amit szívesen elküldök, önnek nagyon sok holland ismeret, tapasztalat is benne van ebben a tanulmányban. És még egy gondolat, a KIK információs társadalom témakörében, ami ez kikek egyik súlyponti kérdése lesz. Nagyon sok mérnök ben gondolkozunk, de ne feledkezzünk meg itt a humánpolitikai szempontokra, a szellemtudományokra is gondolnunk kell. Különösen az informatika területén azt látjuk, hogy egyre több az adatvédelmi probléma, és meg kell tanulnunk, hogy hogyan kezeljük ezt a jelenséget. A pszichológia, tehát a bölcsész tudományoknak is nagyon fontos szerepe van, és kérem, hogy ezt is vegye fel a gondolat körébe, és még egyszer gratulálok igaz szívből. Köszönöm, Lamberts kollega. Köszönöm, elnök úr. Mindenek előtt szeretném megköszönni azt, hogy ezzel a kérdéssel ilyen szenvedélyesen foglalkozott. Én is osztom az ön szenvedélyét, és igazából nem tudok kiegészítően túl sok mindent elmondani, csak egy-két dolgot. Először is az EIT jól határozta meg azt, hogy mire koncentráljon a klíma, az energia és az IKT, amit egyébként én képviselek, hogy ez legyen a stratégia középpontjában, ez jó választás. Erre van szükség, és tetszik nekem, ahogyan ezt ön fel elénk tárta, mint lehetőséget. Az egyenletnek mind a két oldalát így módon áttekintjük. És egyetértek azzal is, hogy itt gyorsan kell lépni, sürgető dolgokról van szó. Európát ön pozícionálta Kínával és az USA-val szemben, és ebben a szakbizottságban is elmondtuk, a Bush adminisztráció alatt négyszer annyi kockázati tők cikke folyt a, ezekből a technológiákban az USA-ban, a, a klímaváltozással összefegő új technológiákban, mint Európában. A, a szilikon völgy most csak úgy burjánzik ott a zöld technológia, amiből ön kitűnt, amit ön mondott, abból kiderült, hogy ön ezzel pontosan tisztában van ugyanis, kedves kollégák, időnként elkényelmesedünk, azt mondjuk, hogy a zöld technológiában úgyis mi vagyunk a vezetők. Hát ne tekintsünk ezt ennyire garantáltnak. Nem így van ez. Átlagosak vagyunk több területen, de nagyon-nagyon gyorsan el tudjuk veszíteni a pozíciót, hogyha nem tudunk gyorsan reagálni. Tehát egyetértek azzal, hogy itt nagyon gyorsan kell lépni, ezt támogatom maximálisan. Még egy dolog, aminek nagyon örültem, ez a kolokáció kérdése, gondolata. Látjuk sokszor, hogy a 20 éve beindult valami, és közben fragmentálódott minden, és nincs áramlás, a tudás nem áramlik, az információk elvesznek, ezért fontos ez a kolokáció. Az innováció természetesen technológia alapú, de nem csak eh, technológia. Ez egy folyamat, eh, és egyetlen az, hogy eh, hogyan dolgozunk, hogyan szervezzük meg a munkát, nevezhetjük ezt üzleti modellnek is. Az EIT tevékenységének a középpontjában mi fog állni? Ugye nem csak a technológia, hanem az, hogy hogyan használjuk fel a technológiát, hogyan változtatjuk meg a dolgokat ennek a segítségével kérdést is szeretik feltenni. Véleménye szerint Mik eh, a legfontosabb eh, esetleges akadályok? Eh, látom, hogy nagyon lelkes, itt közösség által irányított instrumentumokban gondolkozunk, az éghajlat, az energia kapcsán azonban nagyon sok európai vezető még nagyon ósdian gondolkozik, és itt csak a keresetet helyezik a közösségi megközelítés középpontjába. Ön szerint ez már kezd uralkodóvá válni? Tehát ez a kereslet indukált gondolkodás, ami nagyon jó lenne, vagy még mindig leragadtunk a múltnál? A következő kérdés a pénz. A leveraging, persze ez nekünk is tetszik, itt nem csak arról van szó, hogy folyjon a pénz, és senki nem törődik vele, elkötelezettségre, felelősségre van szükség. De a kérdés az, hogy elég pénzt fordítunk erre? Ez egy kérdés. És végül a szellemi tulajdonjogok kérdése. Ez nagyon fontos, ugye, hogyha van egy újításom, akkor abból nyerességre akarok szert tenni. Ugye én az informatikából, kommunikációs tudományokból érkezem, de fontos a szabadalmi oltalom kérdése. Én inkább ülök az újításomon, ha nem tudom szabadalmaztatni a helyet, hogy ez valami új értéket teremtene. Mit tudunk tenni ezzel? És végül ez egy lehetőség Európa számára, hogy ismét ipari hatalommá váljon. És uh, itt uh, nem véletlenül azt mondom, hogy ipar. Itt az iparról van szó lehet, hogy van, aki azt mondja, hogy már a szolgáltatás a legfontosabb a gazdaságban, tehát az energia, a közlekedés, ezek ipa, intenzív ipari tevékenységek, és ezt üdvözölnünk kell, mert így lehet kiegyensúlyozott gazdaságot teremteni. Köszönöm szépen, Gyerek kollega. Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy gondolom, hogy az intézet magában, tehát az EIT már önmagában is egy innováció. És ez egy nagyon jó dolog. És hát ahogyan azt már korábban is láthattuk, az innováció egy, áll egyrésztről egy jól működő piacból, eh, jól működő kutatásból, jól működő oktatásból. Valamint az innováció, tehát a feltalálásokból és a, eh, azoknak a szabadalmi védelméből. Ezek azok az elemek, amelyek hozzájárulnak az innováció javulásához. És hogyha a kutatásfejlesztést el szeretnénk adni, mégpedig az energetika, illetve az energiaforrások területén, amelyre az iparágaink alapulnak, akkor ahhoz innovatív megoldásokra van szükségünk. Meg kell vizsgálnunk azt, hogy mi az, ami valóban jól működik mik járulnak hozzá egy innovatív piacnak a kiépítéséhez. Az önök által említett elemek szerintem nagyon jók. A kutatás nagyon fontos. Sajnos vannak olyan államok, ahol a kutatás még nem áll a megfelelő szinten. Említette Kínát? említette a kínaiak sikerét, és hogy az abból ered, hogy az oktatás nagyon magas szintű. Például a műszaki, illetve tudományos ágazatokban nagyon magas szintű az oktatás. Sajnos Európában ezen a területen gondjaink vannak. Túl kevés a jelentkező ezekre, az ágaz, ezekre a szakokra. Az innováció területén még nagyon-nagyon sok munkánk van. Úgy gondolom, hogy ki kellene dolgoznunk egy közös szab- szabadalmi rendszert. És ezen elemek segítségével fejleszteni tudjuk az innovációt az Európai Unió területén. Lenne még egy kérdésem, amit szeretnék önnek feltenni. Az intézet megalapítását megelőző viták során Barózó biztos úr három témát említett, a klímaváltozást, a megújuló energiaforrásokat, valamint egy modern informatikai rendszert. Szeretném megkérdezni, hogy mi a helyzet a klímaváltozással. Egészen pontosan a következő kérdést szeretném feltenni. Tehát egy közös modellt kívánnak kidolgozni a klímaváltozás által felvetett problémák megoldására? nem csak a széndiokszid kibocsátásra kívánnak hangsúlyt fektetni? Hát, szeretném, hogyha válaszolna arra a kérdésre, hogy milyen irányban kívánjuk végezni a kutatást a klímaváltozás területén. Frau Maduel. Maduel asszony. Gracias, presidente. Yo también quiero comenzar. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék először Surmans úrnak köszönetet mondani, hogy eljött ide, és szeretnék gratulálni a nagyszerű munkájához mindent egyetértek, a, a, egyetértek mindenben az, azzal kapcsolatban, amit elmondott a kutatásfejlesztés, illetve az innováció helyzetéről az Európai Unióban. Ezek olyan kérdések, amelyekkel foglalkoznunk kell az Európai Parlamentben. Tehát az önök által elmondottak nagy részével egyetértek. Ami magát az intézetet illeti, Most hát 2008. júniusában létrejött az igazgató tanács, és szeptemberben kezdett csupán csak valóban működni az intézet. Miután felavatták a székhelyét Budapesten. És hát így könnyű megérteni, hogy az ön, illetve a munkatársai számára nagyon intenzív munká, munkát kellett végezni különböző irányítási szerveket kellett eh, felállítani, illetve fel kellett szerelni a székhelyet, és egy nagyon bonyolult folyamatot kellett beindítaniuk. Most lenne egy konkrét kérdésem az intézettel kapcsolatban, ennek a finanszírozásával kapcsolatban egész pontosan. Ugyan ön is tudja, ez volt az a kérdés, amiről a legtöbbet vitatkoztunk itt a parlamentben. Hiszen hogyan nevezhetünk ki valakit egy intézménynek a létrehozására, nélkül, hogy megadnánk számára a szükséges eszközöket. És azt tűzzük ki célul, hogy a szektornak a forrásait eh, használja fel az intézet, illetve azt mobilizálja. Mit tervez? Hogyan kívánja eh, meggyőzni az iparág képviselőit? mégpedig a kiknek a finanszírozására. Tehát hogyan kívánja bevonni az európai fejlesztés, illetve kutatási programokba az iparág képviselőit. Továbbá még a finanszírozással kapcsolatban tudni szeretném azt is, hogy mit gondol ön a ö, intézet finanszírozására tett javaslatról bemutatta azt, de nem mondta el, hogy mit gondol rólam. Jó lenne, hogyha elmondaná, hogy mit gondol róla, hiszen a parlament tud önnek segíteni esetleg a finanszírozás megváltoztatásában. Beszélt a kommunikációról, a tájékoztatásról, annak fontosságáról. Az intézet egy új intézmény, úgyhogy fontos, hogy ezt megismerjék. Nagyon jó honlapjuk van az interneten, vannak tájékoztató prospektusaik, melyek jelenleg három nyelven léteznek, szemináriumokat szerveznek, tájékoztató konferenciákat az intézet működéséről, annak céljáról. Ezt, ezeket az eseményeket számos országban már megrendezték megkeresték az esetleges um, érdekelt uh, feleket, mint amilyenek az egyetemek. De úgy gondolom, hogy ezen a uh, téren még uh, további lépésekre van szükség. Um, hiszen nem csak az érintett feleket kell megkeresni, hanem kapcsolatba kellene lépni, illetve tájékoztatni kellene a lakosság egészét természetesen a, a tudományról sokat beszélnek, a Nobel-díj átadások nagy népszerűségnek örvendenek, de szeretnénk, hogyha az intézet is ismert lenne az európai lakosság körében. Különböző szakterületek szakértőivel egy ülést terveznek a jövőben, és ezen ülésen értékelni kívánják az intézet eddigi eredményeit. Milyen eredményekre számíthatnak a kutatás fejlesztés területén erre a kérdésre szeretnék választ kapni. És ha jól tudom, az intézet most egy új város, város státuszt akar létrehozni. Mi a helyzet ezzel? Köszönöm. Tojá, kollégina. Köszönöm szépen. Én is szeretnék köszönetet mondani ezért az előadásért, én is a kollégáimhoz hasonlóan szeretnék gratulálni az elvégzett munkájához. Remélem, hogy a jövőben is minden jól fog majd menni. A parlamentnek mindig is támogatnia kell az új struktúrák létrehozását, amely hozzájárulhat a kutatás fejlesztés előmozdításához. Ugyanakkor nagy várakozásaink is vannak az intézettel szemben. Most az oktatás kérdésével szeretnék először foglalkozni. Úgy gondolom, hogy nagy hangsúlyt kellene fektetni az oktatásra. Nem csak a felső oktatásra, hanem egy valódi magatartás változásra van, hozzáállás változtatásra van szükség. Mit ért pontosan a collocations alatt? Ez egy új válasz lenne? Ez egy új megközelítési mód lenne? Hálózatba kívánja foglalni a különböző elemeket? Ez azt jelenteném? de a hálózatok létrehozásából nem mindig ered szoros együttműködés. Azt szeretném tudni, hogy gondolja-e azt, hogy kellene koncentrálni a tudást. Egyfajta személyes kapcsolatokra lenne szükség. És még egyszer szeretném, hogyha a collocation kifejezést egy picit tovább megmagyarázna, hogy pontosan mit is ért alatt a kutatási központok, illetve a kiválósági központok nagyon fontos szerepet játszanak a kutatás fejlesztésben. Tudnak-e ezek a kikszek létezéséről? Illetve tudnak-e magának az intézetnek a létezéséről? Még a kezdeti szakaszban vannak, Úgyhogy szeretném megkérdezni azt, hogy hogyan fogadják a bizottságnak a hozzáállását, illetve az erőfeszítések koordinálására tett kísérleteket. Beszélt arról, hogy az európai GDP 2-3 százalékát kellene kutatás fejlesztésre tartani, de ma még a 2 százalékot sem érjük el. Indiában, Kínában, az Amerikai Egyesült Államokban sokkal nagyobb forrásokat fordítanak a kutatásfejlesztésre. Európa, az európai források ö, szűkösek, így azokat jól kellene felhasználnunk. Úgyhogy ezért kérdezem öntől azt, azt hogy ö, hogyan áll ehhez a megközelítéshez. egy egyszerűbb struktúrát kíván létrehozni a költségek minimalizálása érdekében, viszont ezzel a struktúrával kell maximális eredményeket elérni. Tehát szeretnénk tudni, hogy mi a véleménye ezekkel a kérdésekkel kapcsolatban. Most már nagyon nézem az órát, egyre nehezebbé válik a helyzetünk. Schürmann úr tud-e mindenre válaszolni ilyen kevés idő alatt? reméljük sikerül. De még Tikao asszony a szó. Két kérdést szeretnék föltenni, illetve pontosabban az egyik inkább egy észrevétel, a másik kérdés. Az Európai Unió az elmúlt években nagyon sokat ruházott be kutatásba. Sok kutatási program indult, az 5-ös, a 6-os, a 7-es kutatási keretprogram, nagyon sikeresek. Nagyon sok pénzt fordítottunk a kutatásra. De sajnos egy másik területben nem ruháztunk be eleget, ez pedig az alkalmazott kutatás területe. Azaz a kutatással, ami létrejön, azt valahogy fel kell használni, alkalmazni kell, piacosítani, úgymond, hogy végül ebből pénzt, pénzt szülessen. És ebben nem állunk olyan jól. Úgy értettem, hogy az egyik stratégiai prioritása az intézetnek jelenleg eh, az, hogy elsősorban az energetika, illetve azon belül is a megújuló energiák területén eh, segíts elő az innovációt. Jelentéstevő voltam az energiahatékony épületeknek, és hogy itt eh, legyen egy kötelező tanúsítvány a épületek kapcsán. A kérdésem az, hogy önök mit terveznek ezen a területen, tehát a fenntartható energia, energia hordozók területén mit terveznek. Említette, hogy decemberig sor kerül három kik kiválasztására. Szeretném tudni, hogy milyen témával fognak foglalkozni ezek a kikek, és hogyan tervezik a beruházásokat ezen a területen, különösen, mint mondtam, az energiahatékonyság, az épületek energia teljesítménye kapcsán. És Hürmanc úr, van néhány perce, hogy válaszoljon, hát próbálja meg. Elég lesz az idő, elnök úr. Hölgyeim és uraim, ha megengedik, természetesen néhány kérdést össze fogok vonni a válaszaimban. Köszönöm a nagyon érdekes és fontos kérdéseket. Két feltételt szeretnék megnevezni, amelyek talán magyarázattal is szolgálhatnak a felvetéseikre. Sikerből sikert tudunk teremteni, tehát először valami sikeres kell, hogy legyen, hogy újabb sikereket tudjunk ebből kovácsolni több pénz, vagy nagyobb jobb láthatóság, új innovációs stratégia, ez mind szép, de először is az első kik, kikek sikeresek kell, hogy legyenek. Én itt emellett kitartok, jó, persze jó lenne több pénz is, tehát legyünk reálisak. A másik dolog, ez is egy érdekes feltétel. Nem lehetünk mindenki számára minden, egy Mädchen für alles, ami mindenkinek a kívánságát kielégíti. Először jó, meg kell oldani a szellemi tulajdonjog, a szabadalom kérdéseket, azután meg kell vizsgálni, hogy az oktatást, vagy a társadalmi elemet, hogyan lehetne az egész társadalman a tudomány népszerűsíteni, előre vinni. Ezek mind fontos kérdések és itt nagyon sok a munkánk, sok munka vár ránk. Ez, amikor ránk bízták ezt a munkát, akkor mindez még nem volt benne, igen, itt, én itt említettem a STOA jelentést, igen, az oktatás persze, és a tudomány szerepe a társadalomban. Jó, többet kellene tennünk ezért, de ez a fő feladatunk? Abszolút nem. Ezt teljesen világosan le kell, hogy szögezzem. Az újipari stratégia, Kari asszony tette fel ezt a kérdést, igen, nagyon érdekel a mezőgazdaság, az élelmiszeripar. Időnként elkeseredem, amikor az Egyesült Államokba vagy más kontinensekre megyek, és látom ott, ott már mi történik Dél-Amerikában vagy Dél-Afrikában, a bor vagy agrártermékek területén. Azt mondom, hogy na jó Istenet, hát miért nem mi vagyunk a vezetők ezeken a területeken, ebben a technológiában? De hát ezt az Európai Parlamentnek, önöknek, politikusoknak kell lefolytatni ezt a vitát, ezzel én most nem tudok foglalkozni. A következő körben majd valószínűleg az egészségügy és a táplálkozás valóban fontos új területek lehetnek, de most először az első szakasz, jussunk túl. A kolokációs központokról szeretnék még valamit mondani. és utána a key showstopperekről. Teljesen őszinte akarok lenni. Ezek a kulcs fontosságú központok, bemutató központok, vagy demonstrációs központok lehetnek nemzetiek, vagy regionálisak, és most, amikor az emberek még inkább várakozó állásponton vannak, és várják, hogy majd mik lesznek az első eredmények, jó, ez rendben van, legyünk reálisak, és először hagyjuk, hogy a dolog érlelődjön. A több pénz kérdése, hát ezek a showstopperek is persze, hogy jó lenne, kapnának több pénzt, de a szellemi tulajdonok az nem ide tartozik. Elmegyünk Kínába vagy Indiába, a Philips, ahol én dolgoztam, hát többször is végigmentünk ezen. Az ügy végén a szabadalom soha nem volt már kulcsfontosságú kérdés. Jó, időközben ez probléma lehet, de amikor dolgozunk, még ha elviszünk egy joint venture-t Kínába, van egy csodás szerződés, aztán két év múlva jön valami vita, és milyen vacak ez a szerződés. Hát ilyen a kikeknél is előfordulhat majd. Nem látok sok akadályt, igen, showstoppert, de szívügyem az, hogy európaiként kezdjünk gondolkozni az egész kérdéskörről. Ez a transnacionális nemzetközi gondolkodás időnként nincs jelen, és ezért megvédőződve arról, hogy európai megoldásokra van szükség, mert csak ez jelent majd elég tömeget, amire szükség van. Végül még egy, és ezzel befejezem, a kolokáció. Szeretnénk, hogyha a kiválósági központokat több országból össze tudnánk hozni, hogy ezek szorosan együttműködjenek, és fizikailag is közel legyenek egymáshoz, hogy az ott dolgozók fizikailag is egyik eh, helyről átmérsenek a másikra. És ezek lesznek ilyen nagy hubok, ilyen nagy központok, mágnesek, ahova oda vonzák a, az embereket, és más szintre kerül így az üzleti modellek, és más szintre kerülnek, és az oktatás is. De ehhez az kell, hogy mindenki, aki ebben részt vesz, hajlandó legyen átmenni a határon, elutazni máshova. Látom Belgiumban, hazámban és Németországban nagyon könnyű lett volna ezeket létrehozni a földrajzi közösség miatt, és még sincs semmi el kéne már indulni, és kérem, hogy segítsenek minket eh, ebben a gondolkodásban, mert előre kell lépnünk. És itt be is fejezném, elnök úr, köszönöm szépen. Nagyon köszönöm. Sürmans úr, nagyon köszönöm az időt, amit ránk szánt, a, köszönöm azt, ilyen lelkesedéssel, tört láncsát a projekt mellett. Biztos vagyok abban, hogy akik mi itt voltak, meghallgatták önt, azok támogatóivá váltak ennek a projektnek, és gondolom a következő hónapokban még többször fogunk találkozni. Azt hiszem mindannyiunk nevében sok sikert kívánhatok önnek, és végezetül do it! We'll do it. And we're on time, right?